Geht nicht, Sie können hier erkennen, dass offen... Kedves kollégák, most már csengetek, nincsen kézzel csengetek, mert nincsen elektromos lehetőség. Remélem, hogy a hatás az megfelelő lesz. Úgy gondolom, hogy el kellene kezdenünk a munkát, mert hogy már előre haladott az idő. Még talán nem telt le az akadémia negyed óra, de azért most már megfelelő számban jelen vagyunk itt a teremben. Azt szeretném megkérdezni, hogy az önök részéről vannak-e megjegyzések a napi rendel kapcsolatban? Nincsenek, ahogy látom. Nekem két megjegyzésem van, egy-két technikai jellegű változtatás. A 11-es pontot az 5-ös pont előtt, a 15-ös pontot pedig a 6-os pont előtt fogjuk tárgyalni. Egyébként semmi változás nincs a részemről a napi rendet illetően. Úgyhogy abból indulok ki, hogy ebben a formában elfogadjuk a napi rendet Most pedig a közlemények, az elnök közleményei. Az első közlemény az lenne, hogy a december 9-i eh, ülésünket azt eltöröljük. Tehát eh, ez ugye egy, egybeesik vagy összeütközik az elnökök konferenciájával. Éppen ezért eh, megtárgyalhatjuk akár ma is eh, annak a témáját, így a 9. ülésre nincsen szükség. Éppen ezért a mai alkalom után 16-án, eh, december 16-án 9 órától 10 eh, óra 30-ig lesz majd Strasbourgban a következő ülés. Erre azért lesz szükség, mert valamikor szavaznunk kell az IMKO bizottság januári ülésével kapcsolatban, és ez lesz technikailag az egyetlen olyan időpont, amikor az előadónk számára lehetséges jelen lenni. Harmadik pont a jegyzőkönyvek kérdése. 2010. november 22-i jegyzőkönyvek kapcsolatban van esetleg megjegyzés vagy ellenzés. Ha nincs, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet ebben a formában. Most pedig Speroni kollégánk Köszönöm szépen, elnök úr. nem jegyzőkönyvben mondanám, de a közlemény, nem a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, hanem a ön közleményeivel kapcsolatban jegyezném meg, hogy a rendkívüli ülések, Strasburg rendkívüli ülések kapcsolatban megjegyzendő, hogy ismét egy ilyen ülés van. Ez kicsikét eh, irritáló, idegesítő. Eh, ugyanis eh, nekem más dolgom is lenne. Eh, miért van, egy, miért van az, hogy december 9-i ülést, ami normálisan meg lett tervezve, eh, és már az elmúlt évben napirendre vettünk, azt most gyakorlatilag eltöröljük, és egy rendkívül ülést tartunk. Ez rendes eljárásmód? Nos, én egyet értek önnel, hogy alapállapotban mindig a normál rendszeres ülést kellene megtartanunk, azonban az ügyek kényszerítenek minket, minket arra, hogy a december 9-i ülést eltöröljük, viszont a jelentéstevővel még beszélkednünk kell, beszélnünk kell az építési jog kérdéséről, éppen ezért egy rendkívüli ülést kellett beiktatnunk úgyhogy itt vannak átfedések, ötkezések más időpontokkal, december 9-én például az elnökök konferenciája, ez az oka annak, hogy alkalmatlan ez az időpont, aztán megpróbáltuk, hogy január 27-e előtt találjunk egy másik időpontot, hogy a fogyasztás, fogyasztóvédelemmel kapcsolatban még beszélhessünk, aztán például szóba jött a Strasburgi hétfő, azonban ott az elnökség ülésezik, és akkor keletkezett az az ötlet, hogy egy csütörtök délelőtt kellene kiválasztanunk, kivételesen. Két alternatíva merült föl, a januári csütörtök délelőtt Strasbourgban, vagy pedig a decemberi csütörtök délelőtt Strasbourgban. Azonban a konkrét javaslat aztán az lehet, hogy a decemberi plenáris alkalmával tartsuk Strasbourgban ezt a rendkívül ülést, máshogy nem tudunk tenni, különben nem leszünk abban a helyzetben, hogy az IMCO bizottság előtt megfelelő időben döntést hozzunk, vagy hát állást foglaljunk. Elnézést, elnök úr, de csütörtökön reggel van az elnökök konferenciája Strasbourgban, nem? Mivel én is oda kell, hogy menjek, ezért most el kell döntenem, hogy ide vagy oda menjek. Nos, hát ezt figyelembe kellene vennünk csütörtökön, tehát van egy másik ülés. Miért van az, hogy egyszer figyelembe veszük, máskor pedig nem? Egész egyszerűen azért, mert olyan korán kezdünk csütörtökön Strasbourgban, hogy a elnökök ülésére már időben oda fogunk tudni menni, tehát 8 óra 30-kor fogunk kezdeni és 10 óráig készen leszünk. Gyakorlatilag csak szavaznunk kell, más nem fog történni, mint a jelentésről való szavazás. Nincsen más Nincsen más idő, idő, időablak, ahova behelyezhetnénk ezt az ülést. Egyszerűen szavaznunk kell, január 27-e előtt, legfeljebb még az előtte lévő nap jöhetne szóba, azonban 400 módosító indítvány van, amit kezelnünk kell, az imkónál pedig 1000 van már, úgyhogy nincsen értelme az, e, a végszavazás előtti napon foglalkozni a kérdéssel. Éppen ezért technikailag nem látok más lehetőséget, mint hogy ekkor szavazzunk. Én nem szeretem a Strasburgi üléseket, különösen nem a rendkívülieket, de hát nincs más választásunk, éppen ezért nem tudjuk elkerülni, hogy ebben a kivételes esetben csütörtök reggel ülést tartsunk. Jó, akkor térjünk át a jegyzőkönyvre, hogyha nincsen kifogásuk, akkor áttérünk a negyedik pontra, ez pedig Lesner kollégánknak a jelentése. Hallgassuk meg a jelentést. Köszönöm szépen Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom egy-két percre korlátozni a hozzászólásomat. Ez gyakorlatilag egy helyzetjelentés a jelenlegi helyzetben. Egy nagyon, szakmailag nagyon nehéz anyagról van szó, amely nem annyira politikailag képezi viták témáját, hanem inkább a polgárok számára tarthat érdeklődésre számot. Számunkra ez egy nehéz téma, tehát az a benyomásom, hogy vannak olyan problémák, amelyek bizonyos félreértéseken alapulnak, egész egyszerűen azért, mert a fogalmakat nem precízen tisztáztuk részben, pedig azért, mert különböző jogrendek vannak, ahol a különböző fogalmak különböző jelentéssel bírnak. A másik ok pedig, hogy a jogi és a tényleges de facto hatásokat nehéz egymástól elkülöníteni az országainkban. Volt a bizottsággal és a tanácsat triallógusunk, háromoldalú párbeszédünk, és már ott is hangoztattam, hogy nem akarjuk a tagállamokkal, és nem is tudjuk a tanállamokkal szemben a dolog jellegénél fogva eh, a intézkedéseket tenni, tehát nem akarjuk őket semmi se semmire se kényszeríteni, éppen ezért nem akarjuk azt, hogy a tanácsban egy kis többség fogadja el ezt a rendeletet. Túl sok újdonság van benne, éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha egy teljes körű konszenzus lenne a rendelettel kapcsolatban. Az együttműködési hajlandóság a tanács részéről rendkívül nagy, tehát nagyon nagy együttműködési hajlandóságot mutattak a tagállamok Azonban vannak bizonyos fenntartások, amelyeket én is megértéssel fogadtam, ezek részben indokoltak. A probléma az, a, az azonban, hogy valamikor mégiscsak döntést kell hoznunk, még hogyha fenntartásaink vannak is, úgyhogy most azon törjük az agyunkat, hogy hogyan tovább. Éppen ezért döntöttem, hogy úgy, hogy próbálom kicsikét kényszeríteni a kollégákat arra, hogy, hogy foglaljanak állást, és mondjanak véleményt, éppen ezért aztán jelentést készítettem. Nekem is döntést kell hoznom, tehát az egyes kérdésekkel kapcsolatban, és meg kell fogalmaznom az álláspontomat, meg kell mondanom, hogyha van esetleg alternatív javaslatom, amit aztán megvitathatunk. Nagyon röviden felsorolnám azokat a pontokat, amelyek az elmúlt ülésen szóba kerültek ezek a szokásos tartózkodási helyét a megfogalmazás módja. Itt azt mondanám, hogy gyakorlatilag itt van okunk arra, hogy változtassuk a definíciót. Másodszorban nehéz az öröklési jog és a dologi jog közötti kapcsolatokat itt a különböző nemzeti jogokban összhangba hozni egymással. Az a probléma, hogy a közokiratok kölcsönös, e, e, e, kölcsönös elismerésével kapcsolatban kérdés, hogy mennyi, mennyire ismerik el kölcsönösen ezeket a közokiratokat. Aztán ami a közrendet, az ord publiket illeti, véleményem szerint nagyon sok függ itt a félreértésektől és érzelmi kezelésétől ennek a kérdésnek. Ezt nagyon jól meg tudom érteni, hiszen amikor öt évvel ezelőtt a zöld könyv kapcsán ezzel foglalkoztam, akkor én is elgondolkodtam azon, hogy ez kötelező jog lesz, -e, hiszen ez gyakorlatilag a jogállamiságnak az alapjait érinti a tagállamokban, hogyha Hogyha azonban jól beledolgozunk magunkat, akkor rájövünk, hogy nem ez az eset áll fenn. Például a belga szenátus kifogásolta ezt a dolgot, és a francia szenátus is a fenntartásait fogalmazta meg, azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy olyan sok minden nem is fog változni a tagállami jogokban, és hogyha most van egy belga állampolgár, akkor ő gyakorlatilag a szokásos tartózkodási helyhez köti itt az öröklési kérdéseket. Hogyha azonban pénzben fekteti be a vagyonát, és mondjuk átrakja a szokásos tartózkodási helyét hendbe, akkor gyakorlatilag a német öröklési jog hatája alá fog a belga szemszögből is tartozni, tehát a belga kollíziós szabályok szerint is, Hogyha pedig eh, Franciaországot nézzük, ott hasonló a szabály, talán az ingatlanoknál más a helyzet. Tehát itt vannak problémák, ezek már eddig is ismertek voltak, vannak olyan jogrendek, eh, amelyeknek nyilván ezeket tudniuk kell kezelni nem kurió, kuriózumokat és nem eh, kivételes eseteket kell néznünk, hanem a fő szabályokat hogyha valaki mondjuk a lakhelyét, a szokásos tartózkodási helyét áthelyezi máshova, akkor ez nyilván következményekkel van a az öröklési jogra, hiszen most nem csak az, hogyha áthelyezi a lakóhelyét, hanem nyilván, hogyha ott el is halálozik, akkor vannak ennek öröklési jogi következményei. Nyilvánvalóan nem fog arra sor kerülni, hogy mindenki elköltözik egy országból, és nem lesznek itt problémák aztán a köteles résszel kapcsolatban például. Tehát, hogyha az emberek ki, akarnak, ki akarják vonni magukat egy országnak az öröklési joga alól, akkor el kell költöznünk az országból, és csak akkor fog érvényre jutni a másik országnak az öröklési joga. A legtöbb esetben már azonban ez ma is jelentséges, hogyha ezt így akarnak tenni. Tehát itt ezt a kérdést nagyon, nagyon sok tekintetben az érzelmek befolyásolják a jogászok eh, megítélésében is, éppen ezért foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Zárásképpen pedig azt mondanám, amit már korábban is mondtam, eh, hogy mindenképpen a vita során eh, figyelembe kell venni, hogy a polgárok 2,3%-a egy másik országban él, mint az ő eredeti származási országa. Hogyha fordítva fogalmazom meg, hogy akkor azt mondhatom, hogy az emberek 97,7%-a viszont a saját országában él, és a számukra semmi sem fog változni az öröklési jog területén se. Hogyha a, viszont határon túl van valamilyen vagyonuk, például ingatlan vagyonuk, akkor az ő helyzetük masszívan javulni fog, hiszen a jövőben a jövőben a külföldön található ingatlan, a másik tagállamban található ingatlan még is a saját országának öröklési joga szerint ítélhető majd meg hogyha pedig elköltöznek, akkor, akkor is választhatják a saját országuknak a jogát, mint irányadó jogot. Ez egy nagyon nagy előny, hiszen vannak olyanok, akik semmiféle végakaratot nem nyilvánította ki, és gyakorlatilag az utolsó lakhelyüknek a illetékes bírósága fogja tudni majd alkalmazni eh, a megfelelő jogot. Tehát ez mindenképpen egy előny. Az én szemszögemből az egyetlen szabályozási eh, hézag, az, amit majd a következő generációnak kell eldöntenie, hogyha például egy olasz eh, egy pizzériával rendelkezik Ausztriában, vagy Németországban, vagy éppenséggel Brüsszelben évtizedek óta, és itt már itt él, és már beleszokott a helyi helyzetbe, azonban megtartott az eredeti állampolgárságát, azonban szeretné, hogyha a belga jog szerint ítélnék meg az ő hagyatékát, tehát az utol, a végakaratát a belga jog szerint bogyonítsák le, akkor sajnos itt kell meghalni, és mivel nincsen válasz, választási joga, a belga jogot válassza, ez gyakorlatilag itt egy szabályozási hézag. Nos, nyilván itt a köteles résszel kapcsolatban és a jogválasztás lehetőségével kapcsolatban majd később kell foglalkoznunk, hogy az emberek hozzászoktak az új szabályokhoz. Szabadságot vettem ki karácsonyra és az év elejére, és szilveszterre, és remélem, hogy akkor lesz egy kis időm majd ezekkel a kérdésekkel foglalkozni és dönteni, döntést hozni ezekben, és egyáltalán, amit megfogalmazódott bennem, az papírra vetni, hogy aztán itt, ebben a tárgykörben tovább lépéseket tehetjünk, akár a tanácsban, tanácsra való tárgyalásokban is. Az a benyomásom, hogy ott is vannak előrelépések, de hát nehéz a helyzet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Lichtenberger asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit uh, itt kollégánk mut, bemutatott viták, ez egy dolgot biztosan jól jelez. Eljutunk mindig egy ponthoz, eh, ahol azt mondjuk, hogy eh, alkossunk mobilis szabályokat, amelyek az embereknek a mobilitásához alkalmazkodnak, uh, és egy olyan képet mutatnak, ami a mi Európáról alkotott képünknek felel meg, hiszen vannak emberek, akik saját döntésükből, vagy éppenséggel más döntéséből más országban laknak, azonban, hogyha arra kerül a sor, hogy az öröklésről, vagy az örökül hagyásról van szó, akkor aztán nehézségek vannak. Minél jobban belássuk magunkat a témába, annál összetettebbé válik, és annál több a nehézség azon a téren, hogy bizonyos konkrét esetekből egy általán szabályozást vezessünk le. Azt gondolom, hogy itt lépésenként kell előre haladnunk, és lépésenként kell alap, alapvető kérdéseket először megválaszolni, tehát gyakorlatilag itt a szokásos tartózkodási helynek a definíciójára gondolok például, ahol eh, máshogy de gyakorlatilag a szokásos tartózkodási helynek a definíciója is különbözik tag, tagállamról tagállamra. Hát az ilyen alapvető kérdésekben kellene megállapodnunk. Én szakértőkkel és potenciális érintettekkel is beszéltem, és teljesen világos volt, hogy szeretnénk egy európai szabályozást annak érdekében, hogy ne kelljen különböző tanúsítványokkal és fordításokkal tűzdelt, bonyolult jogi utat bejárnunk ahhoz, hogy végül aztán egy halál esetén a tulajdon a jog átruházásra sor kerülhessen. Nekem nem az az érzésem, hogy az emberek annyira félnek egy európai öröklési jogi szabályozástól, inkább azt mondják, hogy hát mindenki a saját szabály, tagállami szabályok szerint úgyis örökölni fog valahogy. És ilyen szemmel nézek aztán erre a témára. Felsoroltam a problémákat, és felsoroltam azokat az alapelveket is, amelyeket nekünk véleményem szerint figyelembe kell vennünk a szabályozás kialakításakor hogy hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy tényleg értelmes vita folyjon a szöveg alapján. Mindenképpen már intenzív vitát fogunk még folytatni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, lingua kolléga. Köszönöm szépen Lechner úr munkáját. Tudom, hogy ez nagyon kényes kérdés, és nagyon nehezen kezelhető, és ráadásul rengeteg érzelmet is kivált. Ráadásul azzal is szembe kell néznünk, hogy az magánszemélyek szempontjából is egy nagyon kényes életszakaszt jelez az öröklésről való rendelkezés. És Lechner úr is említette, hogy egy olyan szakaszba érkeztünk, amikor el kell vetni a kockát egyszer és mindenkorra. Lechner úrat csak biztatni tudom arra, hogy ezt a döntést meghozza, talán a karácsony a legjobb időszak erre, a kocka elvetésére, úgymond. Talán a keleti hajnal csillag mutatja neki az utat a jó irányba. Beszéltünk a szokásos lakóhely szerinti szabályról, illetve a származási ország megválasztására vonatkozó szabályról. Van itt egyfajta rugalmassági elem, amely talán megnyugtató lehet a végrendelkező számára. A megelőző vitáinkkal kapcsolatosan is lényeges momentum ez. Azután azt az elképzelést is figyelembe kell venni, igen, megalapozottan, hogy nem szabad túlságosan részletesen meghatározni a szokásos lakóhely fogalmát. Szakértők évek óta vitatkoznak erről, inkább iránymutatásokra van szükségünk e tekintetben, úgy, hogy rugalmas mozgástér is maradjon de megmaradjon az az elképzelésünk azért, hogy egy megfelelő irányba haladunk lépésről lépésre, de az első lépést természetesen meg kell tenni. Úgy érzem, jó irányba haladunk, és természetesen ott van az a kérdés, hogy hogyan igazoljuk egy dokumentumnak az eredetiségét. Vannak országok, ahol ezt közjegyzők teszik meg, valahol nem olyan fontos a szerepük. És úgy gondolom, hogy nem az a cél, hogy ebben az irányban túlságosan nagy előrehaladást tegyünk, de azért gratulálok Lechner úrnak, és továbbra is arra biztatom, hogy folytassa munkáját. A tanácson belül már kialakult a kompromisszum, Hogyha ezt meg tudjuk tenni a parlamentben is, és a bizottsággal is megállapodásra jutunk, akkor a jövőben sokkal gyorsabb haladás várható. És ez nagyon jó hír volna. Biztatom tehát Lechner urat, hogy folytassa munkáját ebben a szellemben. Köszönöm szépen, Kárin kollégánk. Köszönöm, elnök úr. Csak gyorsan néhány dolgot szeretnék elmondani. Először is köszönöm Legner úrnak azt, hogy ilyen sokat foglalkozott ezzel a témával. Van egy-két gyors gyakorlati megjegyzésem, különös tekintettel a brit nézőpontra. Lechner úr utal a 97,7%-os adatra, hogy ennyit érint, vagy éppen nem érint a jogszabály. Na most eh, egy ideális világban természetesen száz százalékunk úgy hal meg, hogy az örökléssel semmi problémája nincs az örökösöknek, és minden úgy teljesül, ahogy azt az örökhagyó akarja. Eh, nyilvánvaló, hogy ez nem így történik a valóságban, és az igazi világban, vagy a való világban arra 23 százalékra kell koncentrálnunk. És hogyha a jövőben nézünk, figyelünk, akkor azt látjuk, hogy egyre több lesz a kihívás, egyre bonyolultabbak lesznek ezek a problémák, ahogy egyre többen költöznek át szülőhazájukból más országba, és mindez szükséges ahhoz is, hogy az EU projekt egyáltalán sikeres legyen. És akkor ez felveti azt a kérdést, hogy hova is akarunk mi elérkezni, mi a cél. A kollégák utaltak arra, hogy lépésről lépésre kell haladni, ez így van, de azt is biztosítanunk kell, hogy minden egyes alkalommal olyan nagyot lépjünk, amennyit akkor éppen lehet, és ne növeljük az űrzavart a kiinduló ponthoz képest semmiképpen sem. Éppen ezért az én nézőpontomból azt tartom fontosnak, hogy a szokásos tartózkodási hely kérdését rögtön az elején jól fogjuk meg, meg, jól definiáljuk, mi az, amit ez jelent. És valóban ez az, amiről Lechner úrnak karácsony környékén gondolkoznia kell. Ehhez én annyit fűznék hozzá, hogy én karácsonykor nem a meghaló emberekre fogok gondolni. E, Lenvi urat nem irigylem, hogy őnek ezzel kell karácsonykor foglalkoznia, e, de ugye mondjuk egy válláskor legalább az a lehetőség megvan, hogy választhat az ember, hogy hol nyújtja be a vállópert. Sajnos a halálának idejét, illetve helyét nem tudja megválasztani az ember. Attól tartok, hogy az ola, a Brüsszelben pizza, pizzéria tulajdonos olasz úr lehet, hogy nem Brüsszelben fog meghalni, hanem Olaszországban, és aztán már is ott vannak a gondok azzal kapcsolatban, hogy mi is a szokásos tartózkodási hely definíció definíciója. És aztán még egy felvetésem van, amely szerintem szintén fontos, és amivel még foglalkoznunk kell, még pedig az egész kérdéskör végén, ez pedig a visszaszerzés kérdése, tehát hogyan fogunk ezzel a clawback kérdéssel eh, foglalkozni. Remélem Legner úr a körülményekhez képest kellemesen tölti majd a karácsonyát, és amikor a karácsonyi időszaknak szünetnek vége, akkor újra beszélünk vele erről. Köszönjük, Speroni úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Az előadónak nagyon komoly feladata van, és nem akarom még megnehezíteni a munkáját, de úgy gondolom, hogy még gondolkodnunk kell ezzel a témával kapcsolatosan, erről már volt szó, mégpedig az ügyben, hogy ahogyan találhatunk megoldást a tartózkodási hely problémájára. Elég nagy a mozgás, az emberek sokszor költöznek egyik országból a másikba, és hogyha előzmények nélkül tekintjük a halál eseményét, akkor könnyű eldönteni, hogy mi történik. Ha valaki Belgiumban meghal, akkor a belga jogot kell alkalmazni, ha Luxemburgban, akkor a luxemburgi. De mi történik, hogyha az előzményeket is figyelembe vesszük? Tehát például az olyan eseteket, amikor valaki nem rendelkezhet szabadon a hagyatékáról, hanem valamiféle köteles részt kell valakinek biztosítani. Vállás esetén, különböző házassági megoldások esetén, és olyan esetekben, amikor egy országban ez a szabály nem létezik, és valaki a hagyatékát nem az érintettekre hagyja, akkor ez a köteles rész, amely a, az özvegynek jár, mégis létezik. Ilyenkor ezek a jogok azt jelentik, hogy az öröklés menetét újból felül kell vizsgálni a helyi jog alapján? Nem. Azért ez egy nagyon összetett kérdés, de ha megpróbáljuk elkerülni azt, hogy túlságosan sok munkát adjunk a jogászoknak és a bíróságoknak, és leegyszerűsítsük az állampolgárok dolgát, akkor el kell gondolkodnunk ezen a kérdésen. Nos, már most megállapíthatjuk, hogy komplex dolog az élet, Lechner kolléga. Igen, ami a hideg vizet illeti, Eh, én tudom, hogy ezt olaszra így fordítják. Én azt mondom, vagy azt mondtam, hogy eh, nagyon sok kifogás van a helyzettel kapcsolatban, de hát azért, amikor eh, gondolkozunk a témáról, valamikor mégiscsak el kell jönni a pontnak, hogy döntés hozunk. Az a benyomásom, hogy az, az alapkérdésekben meghoztuk már a, a részletekben rejlik még az ördög. Na most, ami a szokásos tartózkodási helyet illeti, ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban, más tagállamokban eh, már most is ismerik ezt a fogalmat. Belgiumban meghatározták, mert tehát van egy fogalom meghatározás, máshol azonban nincsen ami pedig a szokásos tartózkodási helyet illeti. Nos, ami eh, magánjogi rendszerünkben sok szerepet játszik, például a, a gyermek eh, jogban, a családi jogban, a dologi jogban, azonban nincsen olyan tagállamba, ahol ez meg lenne fogalmilag határozva, legalábbis az én tudomásom szerint. Jó, tehát azt gondolom, hogy ezzel a problémával mindenképpen majd zöldágra fogunk tudni vergődni. Az új évben mindannyian itt fogunk találkozni, addig van időn gondolkozni az én eddigi életemben sok évtizedeken keresztül közjegyzőként vég, vég, végakaratokkal és hát végrendelkezésekkel foglalkoztam, és az én hazámban azt mondják, hogy, hogy utolsó akarat, vagy végakarat nélkül könnyű meghalni, elnök. Nos, hát akkor a Fekete Péter az a jogalkotónál marad. Rendben, hagyjuk el a negyedik pontot. Köszönjük Lesnek kollégánknak a hozzájárulását. Visszatérünk rá az év elején. Most pedig elnézést, Mekker kolléga, Köszönöm, nem akarok hosszasan beszélni, csak eh, eh, Karim úr által elmondottakra reagálni, valójában megerősíteni azokat, amiket ő mondott, mert eh, úgy gondolom, hogy Nagy-Britanniának egyébként mutatkozik hajlandósága arra, hogy ebben részt vegyen, de vannak vitatott kérdések, és remélem, hogy Lenner úr például a clawback, illetve a connecting factor kérdésében tud majd megállapodást, megáll, megállapodást találni. Ugye volt van a példa az annak az ügynek vagy esetnek a problémája, amikor egy idős német urat a családja egészen a manchesteri haldokló urat a manchesteri repülőtérig vonszolt, mert azt akarták, hogy Németországba halljon meg. Természetesen mindannyian azt szeretnénk, hogy a polgáraink a lehető legjobban járjanak. Nyilván ez Lechter úr feladata, hogy ez így is legyen. Köszönjük. Rendben, akkor térünk át a következő pontra. Ez a 11. pont. Ez Angelika Nibler jelentése a független hatástanulmányokkal kapcsolatban. Nibler asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, röviden be akartam mai napon mutatni, a jelentést, ami csak német nyelven áll rendelkezésre, így tehát akik nem tudták elolvasni a, a német nyelvi verziót, azoktól elnézést kérek. Remélem, hogy karácsony előtt még a más nyelveken is rendelkezésre fog állni. Nem akarok túl sok szót ejteni magáról a témáról, hiszen itt két új fejlemény van csak, ami szóvá kell tenni. Szerettem volna ezekre emlékeztetni önöket. A bizottság az Európai Unióval kapcsolatban, az Európai Unióban az intelligens szabályozással kapcsolatban kiadott egy közleményt, ahol a jobb szabályozásokra hívta fel a figyelmet, és ebben a közleményben felhívja a figyelmet arra, hogy ex post, tehát utólagos ellenőrzéseket is végre kell hajtani. Ez egy pozitív fejlemény, és ezt bevettem a jelentésembe is tehát ugye eddig nem volt ilyen ex post, tehát utólagos ellenőrzés, most ez jó lenne, ha lenne. Másodszorban pedig a bizottság egy közleményében egy új iparpolitikáról beszélt, egész konkrétan az a globalizáció korábban folytatandó integrált iparpolitikáról szóló közleményről van szó. 2010. októberében ebben a közleményben egy hosszú szakasz azzal foglalkozik, hogy a bizottság a jövőben intenzívebben fogja analizálni, elemezni eh, a különböző politikai döntéseknek az ipari versenyképességre gyakorolt hatását. Nagyon örülök ennek a két közleménynek, és ezek jól bizonyítják, hogy a bizottság házatáján is gondolkoznak azon, hogy ezen a területen a jobb jogalkotás, a jobb eh, jog eh, alkalmazás és egyáltalán a tanulmányok hatás elemzés területén hogyan tudunk előrelépéseket tenni. Úgyhogy ezt fogom itt a jelentésemben is taglalni. Négy ö, nagy szakasz van az én jelentésemben, ezzel átérnék gyakorlatilag a tartalmi bemutatására. Azzal kezdem, hogy megfogalmazom az általános követelményeket a jelentésekben, aminek teljes, ami teljesíteni kell egy hatástanulmánynak. Aztán nézem, hogy milyen javítási lehetőségek vannak egy harmadik részben pedig azzal foglalkozom, hogy milyen javítási potenciáljai vannak a hatástanulmányokkal kapcsolatban a parlamenti jogalkotásnak, és az utolsó részt pedig a, a hatástanulmányok egységes mechanizmusa kérdésének szenteltem. Tehát gyakorlatilag itt egy olyan egységes mechanizmuson kellene gondolkoznunk, amelyel mi, a parlament áttekinthetően és függetlenül is dolgozni tudunk. Azt gondolom, illetőleg eh, sok témával foglalkoztam, amit a kollégák javasoltak a jelentésemben, és sok minden elhangzott a vitában is, azokban a dolgokban, ami a jelentésben eh, elhangzik. Eh, összegyűjtöttem tehát a különböző kezdeményezéseket, a jelentésembe felvettem ezeket az ipari bizottságban, az Egyesült Államokba küldtünk egy delegációt, és ott is tájékozottunk, hogy hogyan működik a hatástanulmányok készítés az Egyesült Államokban, és az ottani felismeréseket is próbáltuk hát felvenni ebbe a jelentésbe. Már amennyiben ezt értelmesnek tűnt egyáltalán. Ami az alapelveket illeti, azt gondolom, hogy itt nagyjából egyező a véleményünk. Az a fontos, hogy a hatás tanulmányokat független szervek készítsék, és különösen fontos, hogy aztán a jogszabályoknak a hatás vizsgálata átlátható legyen. Az általános követelmények körében azt fogalmaztam meg, hogy mi, mi képezze ezeknek a hatásvizsgálatoknak a tárgyát egyáltalán, és itt rögzítettem, hogy a különböző jogalkotási indítványoknak minden kategóriája ide kell, hogy tartozzon a hatástanulmányok tárgyába. Egy megfelelő módszert kell, jól lefektetett módszert kell követni a hatásvizsgálatnak. Erről még majd beszélnünk kell, és és a kis- és középvállalkozásokkal, a KKV-kkal kapcsolatos hatáselemzéseket is szóvá tettem a jelentésben tehát nyilván a rájuk gyakorolt jogszabályi hatásokat is vizsgálni kell, mit jelent konkrétan a kis és középvállalkozások számára, hogyha mi valamilyen jogszabályt alkotunk. Nyilvánvalóan a meghallgatásokon is szóvá tették már a KKV-k, hogy a sok bonyolult szabályozás, ami Brüsszelből érkezik, az megterhelő a számukra. Éppen ezért itt követtem egy kolléga javaslatás, javaslatát, aki azt mondta, hogy egy one-in-one -one szabályt vezessünk be, ami azt jelenti, hogy ha egy új jogszabályt fogadtunk el, akkor az csak akkor léphet hatályba, hogyha egy másik már létező szabályt viszont hatályon kívül helyezünk. Hát nem tudom, hogy ez a gyakorlatban működhet-e. Erről talán még ejtenünk kellene néhány szót. Ami pedig számomra még fontos volt, az az a kritika, amit nagyon sokan hangoztattak, nevezetesen a bizottság egyszer nevezetesen a bizottság jó lenne, hogyha azelőtt végezne a hatástanulmányt, hogy egyáltalán a jogszabálytervezetet a parlamentnek előterjeszti. Nos, azt gondolom, hogy fontos lenne tényleg, hogy alkalmunk legyen, hogy a tanács, illetve a parlament a jogalkotási folyamatnak a lépéseit egy hatástanulmányokon keresztül tudja vizsgálni. A második szakaszban aztán nagyon sok egyéni javítási javaslatot fogadtam be, ami az Európai Bizottságnak a javaslatát illeti. Itt nem mennék bele nagyon a részletekbe, például megfogalmaztam azt, hogy a szak bizottságoknak idejekorán be kell kapcsolódnia a bizottság jog, jogalkotás, illetve hatós, hatásvizsgálati munkájába. Arról is gondolkoznunk kellene, hogy utasítástól független, tehát, függet, tehát egy, független külső szakértőket is be kellene vonni a munkába, így lehetne aztán nagyobb átláthatóságot biztosítani azok a szakértők, akik részt vesznek a hatásvizsgálatban, azoknak a körét nyilván mindenkinek ismernie kell, és aztán legyen lehetőség ex post utólagos vizsgálatra, értékelésre is. Reméljük, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság első visszajelzései hamarosan megérkeznek ami pedig az Európai Parlament szintjén a javítási potenciát illeti. Itt azt gondolom, hogy az a fontos, hogy horizontálisan valamennyi szakbizottságban folyjon megfelelő kommunikáció az irányba, hogy világos legyen mindenki számára, hogy, hogy hatástanulmányokat kell lefolytatni, Eh, és ezt a lehetőséget intenzíve kell használnia valamennyi szakbizottságnak. Itt ebben a bizottságban eh, ez talán még meg is történik, más bizottságban talán kevésbé használják ezt a lehetőséget. Éppen ezért kérem a kedves kollégákat, hogy ezt, ezzel az eszköztárral jobban éljenek a jövőben. Illetőleg kezdeményezem azt is, hogy beszéljük meg, hogy egy parlamenti hatásvizsgálatra szükség van-e, ilyet lefolytassunk-e, e, és ez egyfajta ilyen kisebbségi joggyakorlásnak lehet-e az eszközeit. Az a visszajelzés e, e, érkezett, hogy alapvetően nem feltétlen kell a többségnek egy bizottságban dönteni, hogy hatásvizsgálatra kerüljön soha, hanem ez lehetne egyfajta ilyen szavazati kisebbségi jog is. A kollégák azt mondták, hogy itt a jogszabályok következményeivel kapcsolatban tehát hatástalan, hatásvizsgálatot kell végrehajtani, és azt akár kisebbségnek is kellene tudnia kezdeményeznie. És itt az utolsó ponthoz érnék a jelentés bemutatásában. Egy egységes mechanizmust javasoltam az utolsó pontban ezeknek a hatásvizsgálatoknak a parlamenti lebonyolítására. Ebben az összefüggésben azt javaslom, hogy egy egységes, közös eljárást alakítsunk ki. Szerintem fontos, hogy egy egységes módszer, egy egységes tematika legyen, amit aztán az egyes szakbizottságok azonos módon használnak. Azt gondolom, hogy intézményi szinten is végig kellene gondolni, hogy egy, egy külön, független intézmény, adott esetben egy alapítvány legyen, amely az európai parlamentnek felelős, és ilyen vizsgálatokat folytat. Tehát ez lenne nagyjából az én javaslatom, amit itt a bizottságban beszerettem volna mutatni, és nagyon örülök, hogyha érkezik még visszajelzés és kezdeményezés önök részéről. Minden jó javaslatra nyitott vagyok, és remélem, hogy a következő hetekben, hónapokban további lehetőség is lesz, hogy elmélyedjünk ebben a munkában. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen az áttekintést. Eh, ami egyben beszámolt a washingtoni delegáció munkájának eredményeiről is. Albrecht úr és McCarthy úr előtte. Um, well, well, thank you, and in fact... Köszönöm szépen. Nem, átolvastam ezt a javaslatot, hiszen olvasok németül, nem részletesen, de Nébel úr asszonynal már folytattam korábban közös munkát, nagyon jó munkát végzett most is, nagyon alaposat a jogszabályokkal kapcsolatosan. A javaslatok többségével egyetértek ezeket, nagyon előremutatónak érzem, támogathatónak. És elnök úr, el kell mondanom, hogy nem szabad alábecsülnünk a mi szakbizottságunk munkájának jelentőségét, abban, hogy a folyamatokat, az eljárásokat meghatározzuk. Mondok is erre egy példát. Az elmúlt két napban az EKON bizottságban vita folyt a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adóval összefüggésben, részben egyetértek a felvetésekkel, részben nem, de a parlament felkérte a bizottságot tavaly márciusban, hogy hatásvizsgálatot végezzen, és elfogadhatónak tartom, és tegnap ezt említettem Semete, biztos, Semete biztosnak is, hogy egy IMF jelentés alapján végezték el a munkát hatástanulmány nélkül, és úgy gondolom, hogy ezeket az elveket tiszteletben kell tartani, ezért tartom nagyon lényegesnek ezt a jelentést, és meg kell határoznunk, hogy a bizottsággal és a tanácssal hogyan tudunk együttműködni, milyen eljárásban. A jó részekre szeretnék összpontosítani, de azért vannak felvetéseim, inkább kérdéseim, nem is annyira vitatnék pontokat, hanem van ez az elképzelés, a kis és középvállalások esetében, vállalkozások esetében a terhek csökkentése, hiszen általában szeretnénk hozzájárulni a gazdasági fellendüléshez és a munkahelyteremtéshez, de kétségeim vannak a tekintetben, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Valószínűleg ez egy nagyon nehéz eszköz lesz ebben az esetben, és egy jobb módszert kell arra találnunk, hogy könnyítsük a KKV-k terheit, nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert több környezetvédelmi szabály van, az üzleti szabályozás területén egyet megszüntetünk, ez túl egyszerűsítő megközelítés volna. De mindazonáltal kérdéseim vannak, mint említettem, áttekintettem a dokumentumot, és Szeretném tudni, hogy mi az előadó szándéka bizonyos területeken. Óvatosnak kell lenni, hogy az utólagos eh, hatástanulmányok esetében ne adott kritériumokat alkalmazzunk, hiszen ezek inkább a versenyképességre vonatkoznak, vizsgálni kell a szociális hatásokat is, és 2000 9. decemberre óta a Lisszaboni eh, szerződésnek a következményeit is figyelembe kell venni. Tehát nem csak arról van szó, hogy az iparra milyen hatással van egy bizonyos jogszabály, hanem szélesebb körben kell gondolkodni erről. Nagyon nagy megelégedésemre szolgál, hogy megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, nagyobb függetlenségre van szükség, az átláthatóság természetesen a függetlenségnek a, az alapja, minél átláthatóbb a folyamat, annál jobban tudjuk megvizsgálni, hogy a bizottságtól milyen eredmények jönnek. Ez valóban független e És az, hogy a parlament vagy a tanács felülvizsgálja ezt a folyamatot, nagyon érdekes felvetés. Talán a csoportban, a frakcióban is megvizsgálhatnánk, hogy ezt hogyan lehet biztosítani több független szakértőre van szükség, ebben egyetértek az előadóval, jobban be kell venni, vonni a szakbizottságokat, a parlamentet, és lehet, hogy tévedek az értelmezésemben, de nem tudom, hogy Nébler asszony mire gondol, amikor arról beszél, hogy be kell vonni a magas szintű csoportokat az adminisztratív terhek csökkentésébe. Én úgy gondolom, hogy ez leszűkítő értelmezés nem akarunk egy testületet előtérbe helyezni az adminisztratív terhek csökkentése esetében, figyelembe kell venni a társadalmi hatásokat, a környezetvédelmi hatásokat is. Nem tudom pontosan, mire gondol az előadó, amikor azt mondja, hogy stiftung vagy testület, amely a hatástanulmányokat végezné. Most csak a parlamentre gondol, vagy pedig általánosan egy független testület lenne, az előadó gondolom arra gondol, hogy egy külön intézmény jöjjön létre. Ez külön kérdés, erről tovább kell tájékozódnunk ezekről az elképzelésekről, és arról is beszél, hogy legyen ez költségvetésileg semleges. De ez mit jelentene, hogy ez egy ügynökségnek a szerepét tölteni be. Ez nyilván nem ingyen van. A független szakértőket is meg kell fizetni, hogyan működnének ők együtt a bizottsággal, a tanácssal. Ezek a nagy kérdések, a legfontosabb kérdések. Itt nem arról van szó, hogy nem támogatom ezt az elképzelést, vagy nem támogatjuk, hanem tisztázásra várnak a kérdések. Van egy módosítás ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hogy hosszabb konzultációs időszakra van szükség, a jelenlegi 8 hét nem elégséges, különösen a kisvállalkozások esetében. Ezt 12 hónapra kellene meghosszabbítani, 12 hétre. A civil szervezetek számára is nehézséget okoz, hogy bevonódjanak ebbe a folyamatba, és több támogatást kell adni a kisvállalkozásoknak és a civil szervezeteknek, hogy aktívan részt vehessenek a hatástanulmányok készítésében, ebben a folyamatban. És az a tapasztalatom a gazdaság és pénzügyi bizottságban, hogy az iparák számára, az ipari szereplők számára nem gond a hatásvizsgálatok értelmezése, nekik megvan a pénzük, a kapacitásuk erre, hanem inkább a kisvállalkozásokra és a nem kormányzati szervezetekre kell gondolnunk, ahhoz, hogy őket is bevonhassuk egy teljes körű és nyílt konzultációba. Egyébként nagyon jónak tartom a jelentést, de azért vannak kérdőjeleim, amelyeket tisztázni szeretnék. Köszönöm szépen, tessék! Ups. Albrecht úr. Először is köszönöm szépen Nibler asszonynak a javaslatait. Nagyon sok javaslatomat beépítette a jelentésébe, és örülök, hogy előre halad a munkával. Két megjegyzésem lenne azonban, amelyek fennmaradnak továbbra is. Az egyik egy elhangzott McCarthy asszonytól, ez az lett volna, hogy ami a hatásvizsgálatokat e, illeti a rendőrség és igazságügyi együttműködés területén, amiért én vagyok a felelős. Nos, e, tehát ezt a kérdést is e, további szempontként kellene a jelentésben figyelembe venni. Tehát meg kell vizsgálni hogy az alapvető jogok és a jogállamiság terén milyen hatással jár a közösségi jogalkotás, ilyen hatást tanulmányokra is szükség van, eh, és nem, természetesen nem csak a gazdaságosság esetében kell a hatástanulmányokat lefolytani, és jó lenne, hogyha explicit módon bekerülne eh, a jelentésbe az a fontos szempont, eh, amit legalábbis szerintem nagyon fontos, és ezzel visszautalnék a jogalkotás időtartamára, hogy itt gyakorlatilag ennek nem egy plusz szakasznak kellene lenne jogalkotási folyamatban, nem arról van szó, hogy itt tényeket gyűjtünk össze, és, és, és további nyomást vagy, vagy befolyást próbálunk gyakorolni a folyamatokra, hanem ez annak párhuzamosan kell, hogy folyjon. Aztán megfontolás tárgyává tettem azt, amit a 29. részben az ex post ellenőrse kapcsolatban fölvettek. Én itt azt javasolnám, hogy próbáljuk meg kikényszeríteni, hogy konzekvensen nevén legyen nevezve az, hogy a jog, nemzeti jogba való átültetés tehát gyakorlatilag a nemzeti jogba való átültetés konkrétan nevezzük meg ebben a hatásvizsgálati szabályozásban, tehát a nemzeti jogok esetében a hatásvizsgálatot azt konkrétan tegyük feladattá nem tudom, hogy itt eh, ennek milyen indirekt eh, következményei lesz, eh, például az alkotmányok területén. Aztán itt van az európai letartóztatási parancs, elfogató parancs esete. Nagyon jó lenne szerintem, hogyha itt is bizonyos konzekvenciákhoz kötnénk a hatástanulmány elkészítését vagy elmulasztását, illetőleg azt, hogy nyilván a hatástanulmányból következtetéseket is vonjanak aztán le a jogalkotás számára ennyi lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Angelika Nibleri újra szó. Köszönöm, kedves kollégák! Nagyon érdekes kezdeményezések érkeztek itt, és nagyon örülök, hogyha módosító javaslatokkal is előállnak, azonban azt gondolom, hogy ez egyenlőre csak egy kezd, saját kezdeményezésű jelentés, ez mindenképpen gazdagodni fog McCarthy asszony, köszönöm szépen a kitűnő példát. Azt gondolom, hogy amit említett, eh, az lenne az az ok, eh, amiért eh, amiért gyakorlatilag ez a jelentés megszületett, tehát mindenképpen itt a bizottságnak kellene ilyen hatásvizsgálatokat végeznie. Erre szolgál ez a jelentés is, hogy ezt, ezt ugye kezdeményezze. Aztán az a javaslat, hogy hogyan próbáljuk meg a KKV-knak az életét egyszerűsíteni. Én ezt az one in, one out szabályt, ezt annyira nem támogatnám, mert ez a gyakorlatban nem annyira végrehajtható, de hát nyilván a KKV-k tól gyakran halljuk, hogyha itt új európai jogszabályokat alkotnak, akkor új jelentéstételi kötelezettségek vannak, megint csak új vállalati megbizottakra van szükség, akik foglalkoznak az adott témával, tehát növekszik a bürokrácia a vállalaton belül, és hát nyilvánvalóan az a gazdaságosságot is csökkenti. Nyilván gondolkoznunk kell azon, hogy ezeket a terheket hogyan fogjuk tudni valamennyire csökkenteni, ami pedig a kritériumokat illeti, amit Albrecht úr mondott, és amit ön is említett ilyes joga. Nos, én a status quo-t rövidítettem a hatodik szakaszban, eh, és ott azt mondtam, hogy a intézményközi együttműködésben a gazdasági, ökológiai és szociális társadalmi eh, következményeket kell a vizsgálat tárgyává tenni. Eh, a Small Business Act-tel, tehát a kisvállalkozásokat érintő jogszabályjal kapcsolatban is, ami pedig az igazságügyi együttműködést és rendőrségi együttműködést illeti, illetve az ön javaslatait ezen a téren, ezek meg, számomra megfelelők, ezeket föl fogom venni, ezekről fogunk akkor még beszélni. Aztán föltette még a kérdést, hogy hogyan fog kinézni ez az intézmény, amit javasoltam. Nyilván ezen mindannyiunknak el kell még gondolkoznia, én csak egy ötletet vetettem föl, én azt, csak azt foglaltam írásba, amit most látok, e, és ami itt kialakult már mechanizmus a parlamentben, van egy policy departmentünk, amely már rendel meg ilyen hatásvizsgálatokat, hatástanulmányokat, tehát vannak már olyan szakértők, akik például a különböző pályázati kiírásokat készítik a mi megbízásunkból, és őnekik már van egy megfelelő módszerük, megfelelő eljárásuk, tehát van egy eljárásmóduk, amit akár egy külső új, külső új szervnél is lehetne alkalmazni és akkor hát azon kellene beszélnünk, hogy hogyan legyenek itt a részletszabályok. Erről még nyilván el kell gondolkoznunk, azonban örülök, hogy ön ezt a kezdeményezést ezt elfogadta és ami a határidő kitolását 8, hóna, 8 héttől 12 hétre illeti, ezzel is egyetértek. Köszönöm szépen a sok kiegészítést, és örülök, hogy együtt fogunk dolgozni ezen a kérdésen. Úgy gondolom, hogy itt még nincsen az az idő, hogy határidőket határozzunk meg, de mindenképpen együtt kell gondolkozunk. Elnök, igen, hát ma nem fogunk határidőket meghatározni, mert a következő rendes ülésen, hogyha mindenki elolvashat a fordítás Karin kollégája szó. Chairman, thank you. Köszönöm, elnök úr. Csak egy kérdésem van Angelikához, amit azért akarok feltenni, mert lehet, hogy valamit félreértettem. Mi az, ami beindítja azt a folyamatot, amelyel elindul a hatástanulmány folyamat. Emlékeznek a washingtoni útunkra, ott jelentős, ott részletekben menően Eh, ismertették velünk, hogyha mondjuk eh, egy javaslat 100 millió dollárt érint, akkor automatikus a hatástanulmány elkészítése is. Aztán ott egy nagyon nem európai módon rendezték a dolgot. A nem gazdasági kérdésekhez is pénzértéket rendelnek, például egy életelvesztése vagy egy végtag elvesztése, ennek is megvan az ára, és hogyha az ilyen dolgok 100 milliót meghaladják, dollárt meghaladják, akkor megint csak hatástanulmány tanulmányról eh, kell eh, gondoskodni. És eh, Hát ez felveti azt a kérdést, hogy mi lesz az automatikus trigger, ami az egész folyamatot beindítja, mi az, ami ezt a, a, a folyamatot elindítja, ugyanúgy tervezzük-e, mint ahogy Amerikában csinálják. Köszönöm szépen a kérdést. Nyilvánvalóan fontos kérdés, hogy mire kell irányulnia egy hatásvizsgálatnak. Én nagyon tágan fogalmaztam meg a saját javaslatomat. Én nem szeretnék egy bizonyos pénzügyi nagyságrendhez vagy, vagy összegszerűséghez ragaszkodni, hogyha mondjuk eléri a 100 ezer vagy 1 millió eurós értéket az adott ügylet, akkor aztán ott hatástanulmányt kell készíteni. Én egyszerűen csak azt javasol, javasoltam, hogy minden, ami joga, jogalkotási javaslat van, azt ott, ott, ott ilyen hatásvizsgálatot kell végrehajtani. Ez talán nagyon, nagyon tág megfogalmazás, nagyon tág szabályozás. Lehet, hogy van olyan, aki ezt nem akarja, de én nyitott vagyok ezen a téren a jobbító szándékú javaslatok iránt. Nyilván a gyakorlatban is változni fog még majd, és megmutatkozik, hogy mi az, ami végrehajtható, mi az, ami nem van olyan, akinek eh, itt a közünk, közöttünk lévő között van már vállalata, és talán jobbat érte ez a kérdéshez, és szeretné, hogyha eh, mondjuk eh, nagyon széles körben folyna ilyen hatásvizsgálat, előzetes hatásvizsgálat. Én azt gondolom, hogy amit az amerikaiak követtek ilyen kiinduló ponthoz, kiinduló pontként, azzal annyira nem értek egyet, de hát erről is még beszélhetünk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy vannak masszív problémák, hogy bizonyos például a, tehát hogy egyes, kettes pontban nem említettük meg ezt a hatásvizsgálatot, itt a közvetítő bizottságban voltak problémák. Abrecht Kobléla csak nagyon gyorsan tennék egy megjegyzést, azt gondolom, hogy Karim úr által felvetett kérdés az ugye arra utal, hogy a tagállamok eh, mit csinálnak, és valójában ezzel foglalkozik eh, Nibler asszony, eh, hogy a tanács ténylegesen elszámol-e azzal, amit tesz, mi lesz annak a következménye, de elszámolunk-e mi a következményekkel. Tehát 1000-1500 módosító indítvány nyújtunk be, és vajon annak a következményeit, felelősségét vállaljuk-e. Tehát, ha valaminek van hatása, akkor azt próbáljuk kideríteni, hogy mi az, és vállaljuk a felelősséget, mi a következménye tehát a vállalkozásokra, a nem kormányzati szervezetekre, stb. Szeretném megerősíteni és támogatni azt, hogy egy ilyen széleskörű megfogalmazást azért kell választanunk, mert Washingtonban is azt figyeltük meg, hogy megpróbálnak ott a hatástanulmányok esetében az amerikaiak mindent a számok nyelvén kifejezni, tehát összegszerűségében meghatározni, van valami fajta alapjog, vagy egy emberi élet, és akkor ennek adnak egy bizonyos összegszerű értéket. Talán ez nem megfelelő módja a hatástanulmány végrehajtásának, és azt se gondolom, hogy hogy a széleskörű, eh, eh, körű alkalmazási kötelezettség az azt jelenti, hogy egy csomó hatástanulmány fog érkezni, de hát mindenképpen eh, innen kell kiindulnunk, és akkor talán megfelelő megoldásra jutunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Angelika, én még egyszer a szót, és nem, nem szeretné, akkor viszont lezárjuk ezt a pontot és a, hogyha, és a határidőket a mondosító indítványoknál majd a következő ülésen fogjuk meghatározni, hogyha a fordítás mindenki rendelkezésére áll. Most pedig, mivel elmúlt 16 óra, a Szájer pontra térünk át, illetve annak szavazására. Ez lesz az első dolog, amit foglalkoznunk kell. Szájer kollégának adom meg a szót először is. Tessék! Köszönöm szépen, emlékeztetném a kollégákat, hogy december 1 -e van az első évfordulója a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének, úgyhogy mi most pontosan ezt ültetjük át a napi gyakorlatba ezzel a rendelettel és végrehajtási aktussal. Eléggé későn tárgyaltuk ezt, körülbelül egy héttel ezelőtt, és most be tudok számolni a legújabb fejleményekről röviden. Továbbra is fontosnak tartom, hogy a legszélesebb körben tájékoztassak mindenkit a történtekről. A kollégák, különösen az elnök úr és más kollégák is részt vettek a tárgyalásokban, és az ő kollégáik is, és azok, akik részt vettek a munkában, nagyon nagyban hozzájárultak hozzá, mindazonáltal nehéz volt. A belga elnökséget is dicséret illeti, nagyon konstruktívak voltak, és ez nagyon lehetetlen helyzet volt, mégis kompromisszumot alakítottak ki, illetve a tanácsot is rábírták a kompromisszum elfogadására, illetve a szükséges rugalmasságot is biztosítani szokták a Júri Bizottság szempontjából az volt a prioritásunk, hogy a rendelet a szerződésre alapuljon, és ehhez ragaszkodjunk, de azért volt két nagyon fontos kérdés, amelyeket nem veszíthettünk, téveszthettünk szem elől. Az egyik az általános alkotmányos helyzet, hogy a parlament hatásköreiről van szó, és jogosítványairól, valamint arról, hogy hogyan áll a parlament a többi intézménnyel szemben, vagy ezekhez képest ebben a helyzetben. A második kérdés a bizottságot alkotó, a véleményt alkotó bizottságoknak voltak elképzelései, amelyeket mindenképpen érvényesíteni szerettek volna. Folyamatos együttműködésben voltunk ezekkel a szakbizottságokkal, és úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent sikerült átültetni ebbe a szövegbe. Azért nem volt ez könnyű tárgyalási folyamat. Az első dolog az egyeztetés, hogyha ez végrehajtási aktusról van szó, akkor a mi hatáskörünk sokkal kisebb, erről majd később beszélünk. Ebben az értelemben nem csak ez a rendelet van előttünk, hanem a bizottságtól állásfoglalást kaptunk, egy világos állásfoglalást, talán azt is tanulmányozhatják a szövegnek a kollégák, ezek, ez még egy tervezetes szöveg, amely korábban soha nem látott mértékben eh, biz, eh, kötelezi a bizottságot, hogy eh, ezt az egyeztető eljárást lefolytassa. The second is, and that's what I promised, the right of scrutiny. As I said, if it's implementing it, if... A másik módosítás arra vonatkozik, hogy általában úgy gondolják, hogy a parlamentnek nincsen sok hozzáfűzni valója, de most elértük, hogy a bizottság és a tanács elismerte, és ez szerepel az írásos kötelezettségvállalásban is, hogy a korábbi komitológiai eljárásos hasonló eljárás született, még ha nem is közvetlenül a szerződésből származik ez, és úgy gondolom, hogy ez áttörés, fontos áttörés ebben a tekintetben van egy felülvizsgálati záradék is, ami azt jelenti, hogy ha a napi alkalmazásban nehézségek merülnek fel a rendelet alkalmazásában, akkor visszatérhetünk rá, és más szabályokat fogalmazhatunk meg, mint a jelenlegiek. A negyedik kérdés, több szakbizottság kérte ezt, amelyek a pénzügyi programokkal foglalkoznak, amelyeknek költségvetési kihatása is van, az INTA, a DEVE szakbizottság volt érintett, illetve a külügyi bizottság. Egyfajta harcot viselünk a tanácsal ezzel kapcsolatosan, és itt az volt a célom, hogy ne blokkoljuk ennek a rendeletnek a jóváhagyását, de ne hátráltassuk azokat a tárgyalásokat sem a parlament szempontjából, és az utolsó nyitva hagyott téma, ezt tegnap tudtuk lezárni. A szövegben a rendelkező részben nincsen hivatkozás erre a pénzügyi eszközre, a harmadik országokra vonatkozólag. Itt elég nagy rugalmas mozgásteret kaptunk a belga elnökségtől, aztán a kereskedelempolitika. Ez volt az egyik legfontosabb nehézség a rendelettel kapcsolatosan. Már a spanyol elnökség alatt elfogadhattuk volna, hogyha ez a nehézség nem merül fel. A belga elnökség megoldotta ezt a témát bizonyos kompromisszumokkal. Az egyik a 18 hónapos átmeneti időszak, hogyha második olvasatra kerül sor, nem sokkal jobb szöveggel, akkor ugyanaz az időszak átmehetett volna, és úgy gondolom, hogy ez jó kompromisszum emiatt. És ezért nagyon lényeges, hogy elfogadjuk ezeket a szabályokat. Számomra az volt fontos, hogy a szerződésen alapuljon ez, ne egy sui generis eljáráson, és ezt tudtuk biztosítani, ezért köszönet illeti a kollégáimat. Most, ami előttünk van, egy szavazat a kompromisszummal kapcsolatosan, ugyanakkor ez egy fajta kérés is a kollégák irányában, hogy értsék meg, ez egy horizontális kérdés. Itt pártpolitika nem kapott igazából szerepet, én ezt más alkalmakkor ki tudom érni a pártpolitikus énemet, ebben a dossziéban erre nem volt erre szükség. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy támogassa ennek a rendeletnek az elfogadását, hogy erre minél hamarabb sor kerüljön, hiszen meg lesz akkor a lehetőségünk, hogy decemberben lezárjuk a témát, és a Lisszaboni szerződés a végrehajtási jogszabályok szempontjából is érvényesüljön. Maria José nincsen jelen, Maria José Martínez de az ő munkáját is szeretném megköszönni. Nagyon fontos munkát végzett nem csak ebben az időszakban, hanem már a konvenció időszakában is. Ezt meg kell említeni, ez az ő szempontjából egy óriási feladat, nagy siker, hiszen a kezdetektől jelen volt a munkában, az elképzelések kialakítása óta, és majd a gyakorlatban bizonyítani fog remélhetőleg ez a jogszabály. Jó munkát végzett, és kérek mindenkit, hogy támogassa ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Előző alkalommal Strasbourgban néhány bizottság fenntartásokat tartott fenn és mutatott be. Ennek ellenére vannak nyilván olyan, olyan törekvések, Eh, amelyeket el kell ismerni ebben egyébként nehéz témában. Éppen ezért azt kérem a frakcióm nevében, eh, hogy szavazzanak arra a kollégák, hogy a eh, nem egy végleges szavazás lesz a plénumon, hanem használjuk ki a következő hétet, hetet arra, hogy a többi bizottságban ülő kollégák is lehetőséget kapjanak arra, hogy a fenntartásokat megfogalmazzák. Elnök asszony, Lichtenberger asszony a szó. Köszönöm szépen. Ezzel a témakörrel a tapasztalatunk az, hogy hát látjuk, hogy itt a munka lehetőségeink milyenek, és azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy a többi kolléga, a többi bizottság nem igazán mutat a tárgyalások ideje alatt érdeklődést, csak amikor már az eredmény az asztalon van, és akkor hirtelen elkezd mindenki érdeklődni, és a javaslatait, fenntartásait megfogalmazni. Itt most nem akarok konkrét szakbizottságokat megnevezni, de általában az szokott lenni, hogy a végén az emberek a kapott információ eredményre reagálnak, és részben úgymond nem az egész szöveget kezelik, hanem csak kiragadott részeket belőle Hát ez az első nehézség a munkánkban. A másik nehézség pedig az, hogy ez az egész folyamat, és erre mindenképpen szeretnék utalni, olyan jó kell, hogy legyen, mint azok az első egyedi esetek, amelyeket majd kezelünk. Ez a döntő kérdés. Hogyha itt hogyha itt most javaslatokat teszünk, és azokat nem, alak, nem használja a parlament, akkor az probléma lesz. Or, Ausztriában erre azt mondják, hogy van ugye egy írott alkotmányunk, meg egy valós alkotmányunk, tehát van, vannak azok a jogok, amik le vannak írva, és vannak olyan jogok, amiket az emberek használnak is, tehát itt adott esetben ez különbség. Uh, én is részt vettem a konvent munkájában, és ott e, ezzel a kérdéssel kapcsolatban intenzív munkát folytatnám. Éppen ezért nagyon fontos volt a számomra, hogy ezzel részletesen foglalkozzunk mi is, abból az egyszerű okból, hogy a tanácsban és a tanácssal való kapcsolatban egy, egyfajta hatalmi harc folyik, itt lehetőséget keresünk arra, hogy a parlamentnek az új jogait úgy mond, nyilván lehetőséget keresünk arra, hogy a parlament jogait érvényesítsük, illetve ők ezt megpróbálják visszaszorítani arra a szintre, ami adott esetben nem felel meg a Lisszaboni szerzés szellemének. Nos, ez azt jelenti, hogy ennek az egész komplex kérdéskörnek az értékelése nagyon fontos és nagyon szükséges, és az a célunk, hogy előrelépéseket tegyünk az ügyben, és ne hátralépjünk. Éppen ezért megpróbáltam néhány eseti, eset, eset, konkrét esetet megvizsgálni, amelyeket korábban a komitológiai eljárás alapján döntöttek el, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek az eseteknek a legnagyobb részében aztán javulás volt tapasztalható annak ellenére, hogy nagy volt az ellenállás, amit a tanács bizonyos részeiről ezen a területen érzékeltünk. Éppen ezért azt gondolom, hogy vannak eredmények, amit elértünk. A 18 hónap a számomra is nagyon fájdalmas azonban ez volt az a pont, ahonnan már nem volt út, nem volt lehetőségünk rövidebb idő alatt elvégezni a munkát, és mivel van néhány olyan paragrafus, amit például az Agribizottság hozott szóba, azt kell, hogy mondjuk nyugodt lelkiismerettel, hogy itt a különböző fenntartásokat sikerült megnyugtatóan rendezni, ezeket elfogadhatjuk, ezeket a fenntartásokat. Nyilvánvalóan a saját frakciónkban is intenzív vita fog folyni ezekről a javaslatokról, hiszen az emberek csak most kezdenek el foglalkozni az egész kérdéssel a különböző bizottságokban, Azonban nagyon remélem, hogy relatív, viszonylagos, méret, nagy méretű munkát sikerült elvégezni, és köszönöm szépen a előadónak a munkáját, aki egy nagyon, info, nagyon informatív munkát végzett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt mindenki ilyen sokan nyilatkoztak a, a kérdésben. Engem is, nem, engem is név szerint említettek, éppen ezért azt szeretném mondani, hogy Lichtenberger asszonynak igaza van, hogy amik, akkor vitatkozunk dolgokról, amikor eredmények vannak, ami a fejlesztési bizottságokat illeti, fejlesztési bizottságot illeti, és a pénzügyi eszközöket, illetőleg az agribizottságot, az agribizottságnak a fenntartásait mindenképpen még figyelembe kell venni, ezt nem szüntette meg az, amit a bizottság javasolt. Nos, azért nincsen szükség közvetítő bizottságra, mert a rendelet nem azt szabályozza, ami egy delegated act, hanem ez a rendelet gyakorlatilag csak az implementálásnak a folyamatát fogja, az eljárását fogja szabályozni, hogy aztán egyedi esetben implementing vagy delegating actről van-e szó, az egy más kérdés. Úgyhogy gyakorlatilag arról van szó, hogy sokan a vitát, ami, amit a dologról szól, azt egyszerűen nem értették. Az egyetlen pont, ami mindenképpen politikai döntést igényel, szerintem az a külkereskedelmek a kérdése, azonban ezzel kapcsolatban is csak azt szeretném mondani, eh, hogy eh, hogy eh, Lichtenberger asszonya ellentétben nem azt gondolom, hogy ez jobb vagy más, mint ami eddig volt. Én azt javasolnám, hogy ez az egyetlen olyan terület, ami politikai értékelést igényel, az összes többi kérdés jogilag tisztázban van, ami pedig a közvetítő bizottságot illeti. A probléma az az, Eh, hogy eh, az Agrinak problémája van a bizottságnak eh, a nyilatkozatával, egy világos nyilatkozatot vár. Stalker úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr azt mondta, hogy már minden frakció kifejthette az álláspontját, valójában eddig ez nem történt, meg én vagyok itt most az utolsó, aki ezt megteszi. Támogattuk ugye a konventet, támogattuk a Lisszaboni szerződést. Eh, szeretném megköszönni a raportőrnek a nagyszerű munkát, amit ilyen rövid idő alatt eh, elvégzett, és eh, hadd mondjam el, hogy mindannyiunknak megvan a maga felelőssége, nincs visszaút, éppen ezért támogatom ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor átérhetünk a szavazásra, eh, hogyha a Szájer úr nem kíván már hozzászólni. Jó, tehát gyakorlatilag egy ilyen egységes eh, szavazás van a kompromisszumos csomagról, a végén pedig egy végszavazás, hogyha elfogadjuk a kompromisszumot. Tehát szeretném kérdezni, hogy ki az, aki támogatja a kompromisszumot, emelje fel a kezét. Ki van a kompromisszum ellen? Senki. Ki tartózkodik? Egyetlen egy tartózkodás. Akkor elfogadtuk. És akkor térjünk át a végszavazásra, a bizottság javaslatára. Ki fogadja el, emelje fel a kezét kérem, ki ellenzi, ki tartózkodik, megint egy tartózkodás van, akkor hangulak elfogadtuk, és akkor eh, a jogalkotási javaslatot kitámogatja, kérem emelje fel a kezét, ki van ellene, ki tartózkodik, megint egy tartózkodás van, akkor így egyhangulag elfogadtuk koll- Szájer kollégánknak pedig gratulálunk ehhez az eredményhez. Jó. Bellingué kollégája szó. Elnézést. Sajnálom, hogy még egyszer szót kellett kérnem. Támogatni szeretném azt, ami Evelyn szájából hangzott el az imént. Ez olyan vita, amely már úgy folyt, hogy a szakbizottságban viszonylagos konszenzus alakult ki körülötte, és a szavazás is ezt bizonyította. De tudjuk, hogy a szakbizottságon kívül nem ugyanez a helyzet. Nagyon fontos szakbizottságok képviselői jelentek meg előttünk, és egészen más véleményüknek adott, adtak hangot a parlament előjogaival kapcsolatosan, illetve a végrehajtási hatáskörökkel kapcsolatosan. A szocialista és szociáldemokrata frakció, amelyhez én is tartozom, tárgyalni fogja jövő héten ezt a kérdéskört. És amikor Evelyn szóba hozta a mai szavazással kapcsolatos kérdést, vagyis hogy nem szabad elébe mennünk a frakciók szavazásának, amelyek különböző szakbizottságok képviselőit tartalmazzák. Ő arról is beszélt, hogy a plenárison elfoglalt véleményünk a frakciók véleményét is kell, hogy tükrözze. Na most ez egy kicsit ellentmondásos, néha ez ellentmondhat az egyéni álláspontoknak, a szakbizottságon belüli testületek is időnként ellenzik ezt a javaslatot, erről tanúbizonyságot is tettek a szakbizottság ülésein időről időre, vagyis egyszerűen csak arra szeretnék rámutatni, hogy mások véleményét is tiszteletben kell tartani. Nem arról van szó, hogy én ezekkel értek egyet, de Evelyn erről beszélt, és úgy gondolom, hogy egyet lehet vele érteni. Nos, úgy gondolom, kedves kolléga, hogy azt gondolom, hogy önnek igaza van, hogy itt a frakciónak még foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel. Jó, akkor térjünk át következő pontként a, a további fejleményekkel kapcsolatos tájékoztatásra. Jan Filip Abresti szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a büntető eljárásokról van tehát szó. A terheltek jogai a büntető eljárásban, itt volt egy letter of rights, ezzel összefüggésben egy menetrend készült, amely a Tamperei programra nyúlik még vissza, illetve most van a, a Stockholmi program is, amelyben rögzítésre került az, hogy milyen intézkedések vannak, illetve mi a helyzet a kölcsönös elismeréssel, a bizonyítékok kölcsönös továbbítása során a rendőrség és igazságügyi együttműködés keretében. Nos, azt gondolom, hogy itt a terheltekkel kapcsolatos jogszabályok és a eljárásjog területén harmonizációs javaslatok is vannak, és a Letter of Right-nak a javaslata, illetve az ezzel kapcsolatos bizottsági javaslat, összefüggésben áll azzal, amit elfogadtunk korábban. Ez gyakorlatilag a büntető eljárás során a fordítók és a tolmácsok szerepe. Én voltam a jogi bizottságnak a jelentéstevő ebben a kérdésben, és itt csak az volt a feladatom, hogy a véleményünket megfogalmazzam, amelyet aztán a belügyi bizottságnak tovább, továbbíthatunk, ahol egyébként a saját frakcióm nevében szintén illetékes vagyok ebben a kérdésben, Zippes asszonynal együtt. Most tudtam meg, hogy lehetős, meglehetősen szorosan menetrend a javaslat elfogadásáig, tehát itt a jogi bizottságban, eh, ami a jogi bizottság álláspontját illeti, itt nyilván ezt gyorsan kell majd kialakítanunk, úgyhogy szeretnék kicsikét nyomást gyakorolni mindenkire, eh, és meg szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnánk a ülés kalendáriumokba beilleszteni ezt a kérdést, és hogyan tudnánk itt állást foglalni eh, a belügyi bizottság döntéshozatala előtt. Tehát kicsikét az lenne a kérdésem az elnök úr irányába, hogy talán talán lehetséges lenne -e az, hogy még a téli szünet előtt, e, illetve a téli szünet között és január közepe között e, foglalkozunk a kérdéssel. E, remélem ez nem fog nehézségekbe ütközni, hiszen jogi bizottságként mindenképpen egy szempontot figyelembe kellene venni, ami legalábbis számomra személyesen nagyon fontos az egyéb javaslatok mellett nevezetesen fontos szerintem ellenőrizni azt a kérdést, hogy a terheltel kapcsolatos jogszabályok mind belekerültek ebbe a Letter of Rights-ba, tehát nincsen -e esetleg olyan szabályozás, amit elkeveredett a nagy munkában, nincs -e olyan javaslat, amit nem feltünk figyelembe, minden -e az eljárás jogban, vagy vannak különböző jogrendek, amelyek ellentétben állnak ezzel a szabályozással, és akkor van esetleg olyan, amit ki kellene hagyni. Egy másik fontos pont lenne pedig az, hogy az a tény, hogy ez a Letter of Rights egy olyan menetrend részeként kerül elfogadásra, ami még évekig fog tartani, ahol még dologi jogi kérdésekkel is foglalkozni fogunk. Nyilván ez ebbe a letter of rights-ba aztán ilyen anyagi jogi kérdéseknek is bele kell kerülnie, úgyhogy itt valami fajta ilyen rugalmassági záradékot is bele kellene vennünk a szövegbe, vagy egy ilyen, egy ilyen felülvizsgálati lehetőséget egy bizonyos idő után, az biztosítandó, hogy itt most ne legyenek kőbevésett és változtathatatlan szabályok, eh, eh, hanem itt mindenképpen kölcsönösen gyümölcsöző eredményre jussunk, tehát eh, a általunk kívánatosnak tartott eljárás jogi harmonizáció területén több legyen a rugalmasság, több legyen a mozgás, Tér ez rendkívül fontos a véleményem szerint, hiszen azt láthatjuk az aktuális törekvésekben, például az európai elfogadó parancsnál, hogy egyre nagyobb az iránt az igény, hogy, egy, hogy az eljárások területén is azonosak legyenek a szabályok, azonos sztenderdek legyenek, és éppen ezért a, a kölcsönös elismerésnek a lehetősége is széles körül legyen, és továbbra is működhessen tehát azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezen a területen a különböző jogrendekben, tagállami jogrendekben egy konzisztens szabályozás alakulna ki. Éppen ezért az lenne a javaslatom, hogy mi jogi bizottságként ezen a ponton foglalkozzunk. Még egyszer a kérdéssel nézzük meg, hogy minden fontos eljárás jogi standard belekerült ebbe a Letter of Rights-ba, és figyelembe lett véve a bizottság által úgy gondolom, hogy most már jó standardek vannak, például az erőzetes eljárásban már itt bizonyos dolgok kilettek javítva, például a, a hallgatásnak a joga, az egy nagyon fontos pont, ez még ez nagyon fontos pontként bele lett véve a javaslatba, azonban itt talán még időt kéne adni a belügyi bizottságnak is, hogy foglalkozzon ez a kérdéssel, ezt nem tudom. Nos, ami a rugalmasság kérdését illeti, ezt is bele kéne építeni még a javaslatba. Ez lenne az, amit én elképzelek itt a mi javaslatunként, azonban várom a önök javaslatait is. Vannak esetleg további megjegyzések itt a jogi bizottságban, amelyek talán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy még jobb legyen a javaslat. Igen, ennyi lent volna. Elnök, köszönöm szépen. McCarthy asszonyi a szó, azonban előtte egy szervezési megjegyzés. Azt gondolom, hogy jövő héten már kellene egy tervezet, és akkor talán 16-án a, kül, a rendkívül ülésen foglalkozhatnánk a jelentéssel, úgy, és akkor talán tudnánk a belügyi bizottságnak a menetrendjéhez alkalmazni most talán esetleg a belügyi bizottság is ö, ö, alkalmazkodhatna mi időrendünkhöz, azonban nyilván erre korlátozottak a lehetőségek. Most megkati asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Igen, valószínűleg ez az új eljárás, illetve a tájékoztatási jog nagyon jó időben érkezik. Szeretnék felolvasni egy bizottsági sajtóközleményt, amikor elindították ezt a folyamatot. Azt mondja, hogy egy német turistát letartóztatnak Olaszországban, nem beszéli a nyelvet, ezért nem tudja, hogy miért tartóztatták le, mi a vád és a rendőrtiszt átad neki saját nyelvén egy dokumentumot, amely felsorolja jogait, azt, hogy például joga van tolmácshoz. Úgy tűnik, mintha egy TV krimiről volna szó, de nem, szok, szó, de nem sokára így zajlik majd ez az EU-ban. Nekem is van egy ilyen krimi történetem egy brit nőt letartóztattak Spanyolországban egy Magyarországon elkövetett állítólagos cselekmény után Spanyolországban bebörtönzik. Az első telefonját öt nap után teheti meg egy spanyol számra, két percet kap erre, nem magyarázzák el neki, hogy miért tartóztatták le, nem kap papírokat angolul, és amikor az, a rendőrautóban volt, akkor 5 percig ott hagyták az autóban, amíg megkávézott a rendőr. Többször megmotozták, kiadták Magyarországnak, nincsen tolmácsolás, nincsenek angol dokumentumok, nem tudja, hogy mit iratnak alá vele, és a tragédia ebben az esetben az, hogy a magyarok ejtették a vádat, mert nem volt alapja annak, hogy az európai letartóztatási parancs alapján, vagy elfogadó parancs alapján letartóztassák a hölgyet. Úgyhogy üdvözlöm ezt a javaslatot ez alapján, a valós történet alapján, hiszen az én választókerületemből származó hölgynek megtagadták ezeket a jogokat, gondolom sokan eh, néznek ezzel szembe. Ez csak az jéghegy csúcsa, amivel találkozunk minél hamarabb belefogunk ebbe a munkába, annál hamarabb mondhatjuk az állampolgárainknak, hogy védjük az alapvető jogaikat ezen a területen. Ez a hitelességünket is növeli, a parlament hitelességét jogszabályalkotóként és az Európai Unióét is. Többet nem is akarok erről mondani mindenképpen meg kell értetnünk mindenkivel, hogy mennyire sürgős kérdés ez. Az állampolgárok szenvednek a jogok nem érvényesülésétől. Egyetértek az előadóval, hogy minél gyorsabban kell eljárnunk a Szabadságjogok Bizottságában, de nem tudom, hogy ezeket a jogokat hogyan lehet érvényesíteni. Gyakran vannak jogszabályaink, amelyeket nagyon nehéz érvényesíteni, végrehajtani, a tagállamok nem hagyják, hajtják ezeket végre. Tehát a végrehajtásra is figyelnünk kell, hogy valós jogaik legyenek az állampolgároknak, ne csak fiktív jogaik papíron. <coughs> Perdón, presidente. Elnézést, elnök úr, és McCarthy asszony. Annyit szerettem volna csak hozzáfűzni személyesen, hogy ami a spanyol példát illeti, előfordulhat ilyen eset, vagyis, hogy ilyen szabálytalanságok előfordulnak a hatóságok részéről, a rendőrség részéről, de természetesen ez nincsen a büntetőeljárási jogban, a spanyol jogban előírva, amiről ön beszélt, tehát nem ez a jogszerű eljárás Spanyolországban léteznek ezek a jogok, természetesen vannak olyan személyek, akik nem tartják be a szabályokat. Nos, azt gondolom, hogy nem speciális spanyol problémáról van szó, hanem egy minden tagállamra jellemző hanyagságról. Jó, akkor Digi Justice szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselők, albert úr, különösen szeretném önt üdvözölni és megköszönni a felszólalását, nagyon jól bemutatta, hogy mi a célja, és mi az értelme ennek a második intézkedésnek az úti terv alapján. 20-án, július 20-án mutatta ezt be a bizottság, és most az Európai Parlament elé került. Először is megragadnám a lehetőséget arra, hogy hálámnak hangot adjak, azért mert nagyon jól tudtunk együttműködni az első, az A megjelölés intézkedéssel kapcsolatosan. Ez lehet a modell a következő tárgyalásokra nézve, néhány hónapon belül az elfogadásra került sor. Az első irányelve ez nem csak az eljárások területén, hanem a büntető eljárás területén, illetve a büntető jog területén. Ez óriási eredmény, és ebben a bizot, az Európai Parlament nagyon nagy részt vállalt. Ez modell lehet a jövőre nézve. A B intézkedéssel kapcsolatosan ez a javaslat a tájékoztatási joggal kapcsolatos, és különböző kategóriákról kell itt beszélnünk. Amikor a tájékoztatásról kerül szó a büntetőeljárás során, legalább három kategóriában kell gondolkodnunk. Az egyik a jogokkal kapcsolatos tájékoztatás fogalma, vagyis a gyanúsítottak vagy a vádlottak teljes körű információra jogosultak azzal kapcsolatosan, hogy milyen jogaik vannak. Ezt a javaslat négy negyedik cikke alapján írásban kell megtenni, amikor letartóztatják az állampolgárt, hiszen kiszolgáltatottabb helyzetben van de definíció szerint, mint egy vádlott, aki szabadlábon van Ebben az esetben a javaslatnak az a célja, hogy biztosítsuk, hogy az adott személy írásban kap a jogairól tájékoztatást, és aztán van egy jogfelsorolás a harmadik cikkben, amelyeket szisztematikusan kell megközelíteni, vagyis biztosítani kell, hogy ez a jogkatalógus, úgymond ez a lista a lehető legteljesebb körül legyen. Ezen dolgozni fogunk a jövőben, a célunk egyezik az önökével, hiszen az a legfontosabb, hogy minél teljesebb körül legyen ez a felsorolás. A második jogkategória a váddal kapcsolatos tájékoztatás. Amikor valakit letartóztatnak, és McCarthy asszony felszólalására hivatkoznék. Joga van, hogy azonnal és részletesen tájékoztassák arról, hogy mivel vádolják, milyen jellegű váddal találkozik. Ez az Európai Emberi Jogi Egyezmény hatodik cikkéhez kapcsolódik, tehát nem nullából kezdtünk el dolgozni ezen a területen, hisz az Emberi Jogi Egyezményre hivatkozunk több ponton. Az emberi, a, ez a az Európai Unió minden tagállamát kötelezi, viszont bizonyos szempontokból nem elégséges ez, ezért van szükség jogalkotásra. A második jogkategória tehát az, hogy a váddal kapcsolatosan tájékoztatást kell adni, hogy az adott szemét miért tartóztatták le, illetve miért folyik ellene büntetőjogi nyomozás a harmadik tájékoztatási joggal kapcsolatos kategória az dokumentumokhoz való hozzáférés, ezt a javaslatunk hetedik cikke írja le. Amikor lezárult a nyomozati szakasz, akkor az érintett állampolgárnak, akit bíróság elé állítanak, joga van, hogy a dokumentumokba betekintést kapjon, ez minden információra, minden dokumentumra vonatkozik, amelyek a dossziéhoz tartoznak, amelyek az esethez tartoznak. Ez a leghatásosabb módja azt biztosítani, hogy megfelelő, megfelelő védelmet tud biztosítani maga számára a vádlott, akár a jogi képviselője útján, akár hogyha saját magát szeretné védeni, akkor ezt megtehesse. McCarthy asszony beszélt egy európai elfogató parancsal kapcsolatos ügyről, ezért a bizottság tudja, hogy ez fontos kérdés ezen a területen, vagyis fel kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy ugyanúgy, mint az A intézkedés, ez a javaslat arra vonatkozik, hogy az európai elfogató parancs eljárását is szabályozza. Azokat az eseteket, amelyek nem büntető eljárásnak minősülnek, az Európai Egyezmény a hatodik cikkben elvileg nem alkalmazandó az európai elfogadó parancs végrehajtására, és ugyanígy nem vonatkozik a kiadatási eljárásokra sem. Tehát volt itt egy joghézag, biztosítanunk kellett, hogy az európai elfogadó jogot ugyanolyan eljárási biztosítékok övezik, mint amelyeket a büntető eljárásokban alkalmazunk ezért különös köszönetet mondok McCarthy asszonynak, hogy felhvta erre a helyzetre a figyelmet. Meggyőződésünk, hogy az európai elfogadó parancsal is foglalkoznunk kell, ennek a kibocsátásával és a végrehajtásával is, amikor a tagállamok ezt végrehajtják. El kell kerülnünk a visszaéléseket, illetve a tévedéseket. Ezek óriási költséget jelentenek a tagállamok számára, a jogi rendszer számára, Európa számára egészében, és biztosítani kell, hogy ezek kivételek maradjanak az ilyen esetek. Egyelőre sajnos ezt nem állíthatjuk biztonsággal. A végrehajtási költségekről is beszélnünk kell, természetesen ezen a területen nagyon fontos a végrehajtás most is, és a jövőben még inkább így lesz. A tagállamoknak figyelembe kell vennük, venniük az, annak a költségét is, hogy, illetve azt, hogy mennyivel kevesebb ügyet visznek mondjuk a Strasbourgi Bíróság elé, és hogy kevesebb ellentételezést biztosítanak azoknak az állampolgároknak, akik elszenvedtek ilyen helytelen, szabálytalan eljárásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Albrecht úr a lehető leghamarabbi akkor a jelentését adja. McCarthy asszony. Világosan szerettem volna fogalmazni. Nem olyan kérdésről beszélünk, ami csak egy tagállamra tartozik. Van olyan eset is, amikor a brit rendőrség a jogoktól eltekintve beszámolt arról, hogy valakit felkér, felkérték őket, hogy le letartóztassanak az európai elfogadó parancs alapján azért, mert egy csirkét ellopott Lengyelországban. Tehát nem Spanyolországról, Magyarországról beszélünk, 27 tagállamról, mindegyikben mondhatnánk ilyen példákat, és mindenhol fontos a jogérvényesülés. Yeah. Igen, én zárásképpen csak szerettem volna visszatérni azokra a pontokra, amiket elhangzottak. Azt szeretném mondani, nyilván fontos, hogy Európai Parlamentként világossá tegyük, hogy nem fogadunk el egy olyan helyzetet, amikor az embernek Strasbourgig kell mennie, hogy kijárja az ügyét, hogy aztán, tehát nyilvánvalóan megállapítsák ott, hogy az emberi jogi konvekció végrehajtásával kapcsolatban problémák vannak. Tehát azt kell látnunk, hogy a kérdés az, hogy az Európai Emberi Jogi Konvenció eh, hogyan kerül át a nemzeti jogba, tehát hogyan eh, folyik itt a rendőrség és igazságügyi együttműködés a Lisszaboni szerződés után. Nyilvánvalóan mi Európai Parlamentként eh, arra, abba az irányba kell, hogy hassunk, hogy ezeket a jogokat, ezeket érvényesítsék a tagállamokban, és én eh, is megpróbálnám saját magam az elkövetkezendő napokban a bizottság véleményével tovább jutni, azt kidolgozni, megpróbálom azt eh, tömören és röviden velősen megfogalmazni. Eh, talán nem fog minden nyelven rendelkezésre állni, de talán néhány nyelvi verzióban rendelkezésre fog, hogy a belügyi bizottság szavazása előtt még állást tudjunk foglalni. Úgyhogy köszönöm szépen az eddigi munkát, és örülök a továbbinak, elnök Köszönöm szépen. Jó, akkor menjünk át a 15. pontra, térjünk át a 15. pontra. Lichtenberger asszonyának bizonyára nagyon örül. Szeretném köszönteni a a igazságügyi főigazgatóságnak az új, talán annyira nem új főigazgatóját. Ö, nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük Önt, François Lebay asszony és itt lesznek olyan kérdések, amiket föltesznek, és majd ön meg tudja válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a főigazgatóságom képviseletében. Ez olyan eset, amely bizonyítja, hogy az igazságügyi kérdéseket részletesebben kell vizsgálni. A bizottságnak pontosan ez a szándéka, ezért választotta ketté az igazságügyi és a belügyi funkciókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, elnök úr. Már csak azért is, mert idén és jövőre minden bizonyal még erősebb együttműködést kell kialakítanunk a bizottság és a szakbizottság között, hiszen 2011 eh, az igazságügyi szempontból talán az egyik leg eh, sűrűbb év lesz már, ami a napirendjeinket illeti, illetve a bizottság munkatervét eh, az új javaslatok tekintetében. Úgyhogy nagyon sok munkánk lesz, és ha megengedik, szólnék néhány szót azokról a javaslatokról, amelyek már előttünk vannak, és röviden összefoglalnám a jövőre vonatkozó terveinket, a munkatervünket az elkövetkezendő hónapokra nézve. A folyamatban lévő ügyek esetében két javaslatot említenék elsősorban. Az egyik a vállásra vonatkozó jog, a Roma 3 volt ennek korábban a neve. Pénteken a tanácsban, ezt örömmel jelentem, valószínűleg megállapodás alakul majd ki a tagállamok közötti fokozott együttműködésről. 14 tagállam vesz majd ebben részt, erre még eddig nem volt példa és remélhetőleg a jövőre vonatkozó együttműködés és sikerül biztosítani a vállások esetében. Ez mindenképpen nagyon kedvező jelzés arra nézve, hogy a tagállamok készen állnak arra, hogy együttműködjenek egymással ez ügyben. A második téma, amit említeni kívántam, az örökléssel foglalkozó rendelet és a végrendeletekkel foglalkozó rendelet. Itt javaslatot tettünk a szabályok harmonizására nézve, már ami a jogalkalmazást illeti, a szokásos tartózkodási hely volna a joghatósághoz kötő tényező, egyetlen tényező, és az Európai Parlament támogatását kérjük ebben az ügyben, hiszen közös célunk, hogy olyan szabályokat alakítsunk ki, amelyek az állampolgárok érdekeit szolgálják. A két javaslattal kapcsolatosan nagyon szerencsés volna, ha előrelépést sikerülne elérni. Most rátérve az aktuális kérdésre, illetve a következő hónapokra vonatkozó várható ügyekre. Az első téma, amely felmerül bennem, az ítéletekre vonatkozó Brüsszel egyes es rendelet felülvizsgálata. Az Európai Parlament és különösen Cievka úr nagyon sokat dolgozott azon az állásfoglaláson, amelyet szeptemberben fogadtak el ebben a kérdéskörben. Az Európai Bizottság a jövőben javaslatot fog tenni mégpedig decemberben, nem is csak januárban, hanem már decemberben, ebben a hónapban, még évvége előtt, és természetesen ez is olyan téma, amely sok munkát ad majd nekünk a következő hónapokban. A második érdekes téma, amelyről beszélnünk kell, a bizottság javaslata a házasságok és a bejegyzett élettársi kapcsolatok tulajdonjogi kihatásaira nézve 2011 elején várható ez a javaslat, és annak érdekében, hogy biztosíthassuk a személyek, illetve a bírósági döntések szabad mozgását, már ami a házas felek tulajdonát illeti, illetve a, reg, a regisztrált élettársi kapcsolatokra vonatkozólag. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes vitákat fogunk ezzel kapcsolatosan folytatni. Megemlíteném még a határokon átnyúló adósságrendezési eljárások esetét. Ez egy más szempontból érdekes dosszié, nem csak az állampolgárok szempontjából lényeges ez, hanem abból a szempontból is, hogy hogyan tudjuk a belső piacot megerősíteni, az egységes piacot, és a bizottság üdvözli a parlament saját kezdeményezésű jelentését, Különösen McCarthy asszonynak szeretnék köszönetet mondani, aki az előadója ennek a munkadokumentumnak, amely erről a témáról szól. Azonosak az aggályaink, ugyanazok, mint amelyeket a dokumentum is előirányoz, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire hasznos ez az eljárás, és hogy szükség van biztonsági szabályokra az állampolgárok és az adósok védelmében. Azután van még egy kezdeményezés, ami a családjog szempontjából nagyon lényeges. Nyilvános konzultáció folyik a nyilvános dokumentumok szabad mozgásáról Ez olyan, tagál, olyan állampolgárokra vonatkozik, akik tagállamok között mozognak, körülbelül 12 millió embert érint ez az ügy, ezért nagyon lényeges. A dokumentumok szabad forgalma alapfeltétele a személyek szabad mozgásának, és amikor a javaslatokban, amelyeket majd később adunk ki, illetve a nyilvános konzultáció után megpróbálunk javaslatokat tenni olyan jogszabályok alkotására, amelyek jelentősen megkönnyítenék az ilyen helyzetben élő állampolgárok életét, akik más tagállamban kívánnak élni vagy dolgozni. És valószínűleg javaslatokat teszünk ezzel a témával kapcsolatosan, mégpedig 2013-ban kerül majd erre sor. Megemlíteném még egy egészen más területen a fogyasztói jogokról szóló irányelvet, amely természetesen nagyon vitás kérdés, sokat beszélünk ma erről. És a bizottság nagyon ambiciózus volt ezzel kapcsolatosan az eredeti javaslatokban. Az Inco jelentés tervezetét már láttuk ezzel kapcsolatosan. Nagyon érdekes kompromisszumokat vet fel, de tudom, hogy nagyon érdekes a szakbizottság több tagja számára az igazságügyi képzés. Ezzel kapcsolatosan is szeretnék szólni. Reding alelnök asszony szeretné, hogyha elindulhatna egy nagyon fontos kezdeményezés az igazságügyi képzés területén. A Stockholmi program azt a feladatot is ránk szabja, hogy Európában 50%-os legyen a jogi képzés, ez egyébként 600 ezer szemét jelent, ambiciózus cél ez, kreatív megoldásokra van szükség, amelyek valóban megváltoztatják a helyzetet a korábbiakhoz képest, a korábbi munka is nagyon érdekes, de még távol esik ettől az igen becsvágyott céltól. Az Erasmus programon is dolgozunk e tekintetben, bírók képzése tekintetében. Biztosítani kell, ez még lényegesebb, hogy a jogi szakmák, amelyekkel kapcsolatosan kéz, képzés folyik, ne csak a bírók, hanem más szakmák tekintetében is előre lépés történjen. Ami azokat az orientációkat illeti, amelyekről tárgyalunk, vagyis a tekintetben, hogy ez hogyan történjen meg. Ezzel kapcsolatosan is nagyon érdekes volna az önök véleményét hallani. A mi véleményünk szerint nagyon nehéz 600 ezer embert Brüsszelből közvetlenül kiképezni, valószínűleg nem így fog történni, nem ez a helyes eljárás és nagyon jó volna, hogyha a meglévő együttműködést kihasználnánk a jogi intézmények, akadémiák, képzőintézmények között, amelyek a különböző tagállamokban működnek. Ezt az együttműködést szeretnénk megerősíteni. E tekintetben köszönetet kell mondanom Beligver úrnak, és önnek is, elnök úr, azért a munkáért, amelyet ezen a területen végeztek és végeznek. Ez nagyon lényeges kérdés, a javaslatok majd valamikor a jövő év során kerülnek napvilágra. Most pedig olyasmiről beszélnék, ami mindenkinek, a jogászoknak nagyon érdekes téma az európai kötelmi jog. Ezzel kapcsolatosan van egy nagyon fontos intézkedés, egy kezdeményezés, ezen dolgozik a bizottság nagy elhatározással, eltökéltséggel. Biztosítandó azt, hogy egyszerűsítést hoz majd ez az európai cégek számára, olyan cégek számára, amelyek más tagállamokban szeretnének működni. A jelenlegi helyzet meglehetősen szétforgácsolódott a szerződéses jog területén, a szerződési jog területén, és ez torzítja a helyzetet a, ezeknek a cégeknek a számára ezek gyakorlatilag európai kis- és középvállalkozások. Szeretnénk ezen a helyzeten változtatni, egyszerűsíteni a helyzetét, könnyíteni a helyzetét ezeknek a vállalkozásoknak, és hozzájárulni fejlődésükhöz. Ezen dolgozunk nagyon sokat, egy szakértői csoport segítségével, és érdekelt csoportokat is bevonunk, hiszen nagyon fontos, hogy az üzlet is, különösen a KKV képviselőivel és a fogyasztók képviselőivel eszmecserét folytassunk, hogy minél gyakorlatilasabb legyen a megközelítésünk ebben a témában. Tudjuk, hogy ez nem könnyű kérdés, de meggyőződésünk, hogy ha sikeresek leszünk ezen a területen, vagyis megoldást tudunk találni, a megfelelő megoldást a szétforgácsolódással szemben. Ez nagy segítséget jelent majd a fogyasztók és a KKV-k számára is, elnök úr. Ahogyan ön is láthatja, nagyon sok munka áll előttünk. Ez a munkaterv olyan, amelyen nagyon sokat kell majd dolgoznunk. A bizottság és az én munkatársaim is készen állnak arra, hogy a szakbizottsággal együttműködést folytassanak. A korábbiakban is nagyon gyümölcsöző volt ez az együttműködés, szeretnénk a jövőben ezt még inkább erősíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az átfogó bemutatásra témát. Bellinge kollégás szó. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az igazgatóasszonynak is. Szeretném Szeretném megragadni az alkalmat, és hát bátorítottak is erre, hogy néhány dolgot megjegyezzek. Kicsit már untat engem ez a téma, hogy beszélünk-e az európai jogi kultúráról, nagyon sokat tényleg, de mégis van értelme. Az európai jog és az európai jogi gyakorlat megköveteli azt, hogy egy közös európai jogi kultúra alakuljon ki és ehhez a szakmabelieknek meg kell érteniük, hogy Európának mi a hozzáadott értéke. Hogyan tudjuk javítani az emberek mindennapi életét, nem csak a nagy dolgokban, hanem az apró dolgokban is. Egyhangon elfogadtunk ebben a bizottságban egy állásfoglalást, amelyre a főigazgató asszony is bizonyára emlékszik, amelynek a Stok, az volt a cím, hogy a Stockholmi Program cselekvési terve, vagy ahhoz kapcsolódó cselekvési terv. Ez sokat foglalkozott a jogi kultúrával, a jogi felkészítéssel. Nem képzésre, nem szeretem azt a szót, hogy képzés, mert itt már nem diákokról van szó, itt felnőtt gyakorló jogászokról van szó. Én azt mondanám a főigazgató asszonynak, hogy valami alapvető változásra van szükség ezen a területen. Eddig ugye amit képzésnek neveztünk, az mind értékes volt, elfogadható és szükséges, de egész egyszerűen túl kevés ügyvédhez, jogászhoz jutott el ez a képzés, és nem terjed tovább az ott felhalmozott vagy átadott tudás a többi több százezer gyakorló jogásznak. Hogyha további decentralizált rendszereket szeretnénk kialakítani, akkor egész egyszerűen biztosítani kell, hogy az üzenet Brüsszelből az unió legtávolabbi sarkaiba is el jusson. Én Olaszországban magam is gyakorló jogász voltam, illetve jogikari oktató, és hát nem nagyon érkezett meg az európai üzenet. Nagyon sok pénzt költöttek ugyanerre a témára, de lehetetlennek bizonyult a gyakorlatban is, hiszen a bírókat nem lehetett elvonni a rendes munkakörüktől, rendes munkájuktól. Tehát a gyakorlatban kell egyszerűbbé tenni a jogászok számára, hogy kommunikáljanak egymással, nem feltétlenül személyesen, hanem a virtuális eszközöket felhasználva, az adok, azokról az adott konkrét esetekről, amelyekkel szembesülnek a munkájuk során. Tehát nem egy felülről építkező módszert szeretnénk. Ugye ez, ez egy brit módszer, eh, pragmatikus, alulról építkező módszer. Nagyon sokat tanulhatunk tőlük. Vannak olyan országok, amelyek ezt már elkezdték, ezt a munkát, például Hollandia. Tehát hagyjunk fel azzal, amit eddig tettünk, e, és ehelyett e, bátorítsuk a bírókat, ügyészeket, ügyvédeket, hogy maguk keressék meg a módját annak, hogy a tudásbeli hézagokat kitöltsék. Én magam is egyetemi oktató vagyok, és És hogyha azt a tudást, ami nekünk megvan, egész egyszerűen a bírókat célozzuk meg, és nekik akarjuk átadni, akkor ez csak kis számú bírót fog elérni a jelenlegi módszerekkel. Tehát az egész elgondolást meg kell változtatni. Erről már mi szavaztunk, ezt elfogadtuk, most ültessük át a gyakorlatba. Szerződések, jog, a kötelmi jog. Ott pedig megint csak egy elmozdulás volt megfigyelhető a bizottság álláspontjában az opcionalitás felé, tehát egy 28 törvénykönyv, de megint egy olyan szót használok, ami nem túl népszerű, és talán túl messzire is megy. De mindenképpen egy 28. szabálykönyv, vagy ajánlások, amelyek harmonizálnák a kötelmi jogot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan gondolat, amelynek időt kell adni, hogy megérjen. De megint csak egy konkrét megközelítésre van szükség, eh, érett gondolatokra, érett ötletekre van szükség annak érdekében, hogy a szerződéses szabályokat közelebb hozzuk egymáshoz, mert hát a, a szerződések alkotják a jognak a szívét. Mondok néhány példát. Fogyasztói jog, Ugye itt ezen a területen komoly eredményeket értünk el, Diana Wallis viszi a saját jelentését, ebben már vannak kiforrott gondolatok és javaslatok. Aztán ott van a vállalkozások közti szerződések joga, illetve a vállalkozások és a fogyasztók közti kapcsolatot szabályozó szabályok. Kicsit bonyolultabb, de meg lehet alkotni ezeket is tehát az itt elvégzett munkára kellene építeni, és én magam egyáltalán nem akarnám ezt a munkát lelassítani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy olyan folyamatot kellene kialakítani, amely, hogyha mozgásba lendül, további reformokat eredményez. Ne adjuk fel tehát azt a gondolatot, hogy eh, e, a eh, közös piac nem működik a jogi fragmentáció miatt. Most pedig Szívka kollégája szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm a főigazgató asszonynak is ezt a nagyon világos előadást arról, hogy milyen munkatervet tervez a bizottság. Ez teljesen megfelel a mi szakbizottságunk terveinek. Két témával szeretnénk elsősorban foglalkozni. Az első a vállás és jogi szeparáció szétválással kapcsolatos rendeletre vonatkozik. Remélhetőleg a tanács a végső megállapodását nem sokára kialakítja. A szakbizottság holnap szavaz ezzel kapcsolatosan. Remélem, hogy siker lesz. Azért vannak még kisebb akadályok, de azért meggyőződésem, hogy ezeket sikerül majd legyőzni. Egy kérdéssel is szeretnék a főigazgató asszonyhoz fordulni. A tárgyalásaink során, és ezzel kapcsolatosan nagyon hálás vagyok a belga elnökségnek, hogy szoros együttműködésben működő, dolgozott a parlamenttel és a szakbizottságunkkal, és akkor is fontos ez, ha ez csak konzultációs eljárás. Azért hálás vagyok, hogy figyelembe vették az észrevételeinket, javaslatainkat, amelyeket a tanácsnak már egyébként bemutattunk. A tárgyalások során kiderült, hogy nagyon fontos tovább lépni egy lépéssel, egy korlátozott területen mozgunk már, ami az alkalmazandó jogot illeti, de hogyha itt előrelépést akarunk elérni, akkor a Brüsszel 2 a Brüsszel 2 át módosítani kell, és ehhez hatásvizsgálatra van szükség, meg kell vizsgálni a rendelet hatásait, ezt 2013-ra tervezik tudtommal, de a tárgyalások során azt kértük a bizottságtól, hogy próbálja meg felgyorsítani a folyamatot, és a házassági jog, illetve a családi jog területén sokkal több hatást tudnánk elérni, ez láthatóbb is volna, és jobban elfogadnák az állampolgárok ezeket az eredményeket. Nagyon örülök neki, hogy decemberben jogszabályalkotási javaslat születik majd a Brüsszel egyel kapcsolatosan is. Ezt már felülvizsgáltuk, zöld könyv született, a parlament a jelentést erre vonatkozólag elfogadta, és nagyon örülök, hogy januártól megkezdhetjük a munkát a jogi területre vonatkozó módosításokkal kapcsolatosan is. Köszönöm. Köszönöm szépen Cievka kollégánk, meg és Duárez kollégája szó. Köszönöm, elnök úr, és eh, köszönöm a főigazgató asszonynak is eh, ezt a tényleg átfogó előadást. Bizonyára elég sok dolgunk lesz az elkövetkezendő hónapokban. Én eh, három dologra hívnám itt fel a figyelmet. Először is egyikünk sem lehet büszke arra, hogy hogyan folyik jelenleg az igazságügyi továbbképzés. De ezen túlmenően is érdekelne engem, hogy ön mire számít az e-igazságszolgáltatás, az e-igazságszolgáltatási portál vonatkozásában az új technológiák alkalmazásának a terén, területén. Tudom, hogy ez egy tanácsi projekt, ez az e-igazságszolgáltatás, de szeretnénk tudni, hogy az Európai Bizottság ebben a jövőben milyen formában fog részt venni, és mennyiben fogja alkalmazni majd ezt az eszközt. Ami a fogyasztóvédelmi jogot, illetve a szerződések jogát illeti. Nos, azt gondolom, hogy egy igen nehéz fázisban vagyunk most, mindkét területen, fogyasztóvédelmi és kötelmi jogi területen is, de mégis nagyon szükséges lenne megkönnyíteni a különböző tranzakciókat és ügyleteket a belső piacon. Ezt a szükségletet minél előbb ki kellene elégíteni. Remélem, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni a fogyasztóvédelmi irányelvvel, illetve a szerződések jogáról szóló irányelvvel, de van egy dolog, amire ön nem, nem utalt, az a közvetítés, a határon átnyúló közvetítés vitás ügyekben, különös tekintettel a, a kisösszegű követelésekre, a bagatelügyekre. És van egy másik terület, ahol a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban van egy konzultációs dokumentum, szintén megérdemelni ez a téma, hogy előre mozdítsuk, mert ezzel növelhető lenne a versenyképesség. És akkor most témát váltok és egy olyan ügyre szeretném terelni a figyelmet, amely egy sor tagállamban egyre égetőbb problémaként jelentkezik, miközben a családjogi témákkal és azon belül is a vállással egyre többet foglalkozunk, egyre nagyobb számú kényszerházasságra kerül sor a tagállamainkban, amelynek következtében erőszakos lépésekre kerül sor, vagy akár halálesetekre is az úgynevezett eh, család becsülete érdekében elkövetett gyilkosságok formájában. És mivel ugye egy közös emberi jogi térségben élünk, ezt mondja a Lisszaboni szerződés, már pedig ezek a bűncselekmények sértik nyilvánvalóan az emberi jogokat. Mit gondol ön, tudunk-e valamit tenni az Európai Unió szintjén a kényszerházadságok ügyében? Ugye ez megint csak a nagyobb unión belüli mobilitás egyik negatív következménye volt, és amelyeknek olyan borzalmas következményei vannak, már mint ennek a problémának az érintettekre legyen szó férfiakról vagy nőkről. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau. Köszönöm szépen, most François Le Bailly a szó ismét. Well, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kérdéseket, az észrevételeket. Bellingwer úrnak válaszolnék először az európai jogi kultúrával kapcsolatosan. Egyetértek nagy részt azzal, amit kifejtett. Először is azzal az elképzeléssel, hogy a jogi szakma nem szabad, hogy visszakerüljön az iskola padba, úgymond. Ezt el akarjuk kerülni, különösen azt, hogy visszaküldjük egyetemre a szakma képviselőit. Inkább azt várjuk tőlük, hogy gyakorlati lépéseket tegyenek, olyan gyakorlati képzésben vegyenek részt, amely kapcsolódik a munkájukhoz, de nem akadémiai jellegű képzés. Azt kell mondanom, hogy az erőfeszítések ellenére a jogi szakma sok képviselője esetében ez egy elhanyagolható százalék, ezen szeretnénk változtatni. Egy jelentős programmal a következő években. Ez azonnali lépéseket jelent a jelenlegi pénzügyi terv keretében, de a következő generációra is vonatkozik, vagyis a következő több éves pénzügyi tervre. Elég sok embert érint ez, ezért sokba is fog kerülni. Természetesen az előnyöket, a hátrányokat is megvizsgáljuk, a, központostással kapcsolatosan, a decentralizációval kapcsolatosan. A tagállamok szempontjából nincs sok értelme ezeknek a tevékenységeknek a decentralizálásának, meg kell erősteni az együttműködést a különböző tagállamok között, amelyek már léteznek, és a különböző képzőintézmények között. A bizottság részéről nagyrészt egyetértünk az elképzeléseivel, amelyeket az imént fejtegetett. Ami a kötelmi jogot illeti, arról beszél, hogy dolgozni kell ezen az elképzelésen, pontosan ezt tesszük. Nem könnyű munka ez, hiszen mindent meg kell vizsgálnunk, minden létező jogszabályt, hogy egyfajta rendszerbe foglaljuk ezeket a szabályokat a közös elemek alapján. Ezekből indulna ki az új rendszer, ez volna az alapja annak, hogy a kötelmi jog pontosabb rendszerét határozzuk meg a vállalkozások közötti jog, a vállalkozások és a, fogyasztók közötti jog szabályozásáról beszélünk, a nyár után születik majd erről javaslat. Szefka úr a Roma 3-mal kapcsolatosan tett megjegyzéseket, a vállással kapcsolatosan. Reméljük, hogy ez sikeres munka lesz. És ön arról is beszél, hogy gyorsítsuk fel a Brüsszel 2 fejleményeit a családjoggal kapcsolatosan. Nagyon komplex ügy ez, dolgozunk rajta, tudjuk, hogy nagyon lényeges, de szeretnénk, hogyha megfelelő megoldást találnánk. Időigényes dolog ez, de azért sürget minket az idő, hiszen jövő év elejére tervezzük a javaslat kiadását ezzel kapcsolatosan. Ami az e-justice illeti és az új technológiákat, az Európai Bizottság számára nagyon fontos kérdés ez, hogy ez a portál létrejöjjön. Ezzel kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket is tettünk már. A bizottság szerepéről kérdezett. Én úgy gondolkodom, hogy a bizottság már nagyon fontos szerepet töltött be ezzel kapcsolatosan. Tudjuk, hogy a tagállamok is részt vesznek a munkában. Jogilag a tagállamok projektje ez, nem az ő kezdeményezésük, hiszen ebben mi is részt vettünk, de fontos szerepet játszunk mi is, a jövőben pedig az a szándékunk, hogy mi is továbbra is hozzájárulunk a portál fejlesztéséhez. Ami a fogyasztói jogot és a kötelmi jogot illeti, Ön is elmondta, hogy nehéz szakaszban vagyunk, ezzel teljes mértékben egyetértek. Nagyon érdekes lesz majd látni, hogy milyen fejlemények várhatóak a fogyasztói jogi irányelvvel kapcsolatosan, ez kapcsolódik a szerződések jogához is. Egyelőre még elég sok nehézséget terhelt ez a helyzet. Ami a kényszerházasságokat illeti, ezzel kapcsolatosan el kell mondanom, hogy a bizottság javaslatot kíván kidolgozni a nők elleni erőszakkal összefüggésben. Méghozzá a következő év során az úgynevezett áldozatokkal foglalkozó csomag része lesz ez, és ebben az összefüggésben feltárjuk majd, hogy milyen fellépési lehetőségeink vannak a nők elleni erőszak visszaszorítására hogy foglalkozunk-e majd a kényszerházasság kérdésével. Nagy kérdőjeles számomra, már csak azért is, mert nem egyszerű kérdésről van szó. Természetesen először is bizonyítani kell, hogy kényszerházasságról van szó. Mm, tudjuk, hogy létezik ez a jelenség, de olyan vitákat válthat ki, amelyek részletesebb tárgyalást igényelnek. Tudjuk, hogy ez nagyon fontos és nagyon kényes helyzet a nők számára, de nem tudom, hogy európai szinten jogi szempontból felléphetünk-e ezen a területen. Meg fogjuk vizsgálni a kérdést minden esetre. Azután szólt arról is, hogy a határon átnyúló közvetítői eljárásokkal mi történik. Követjük az irányelv alkalmazását, a jövő évben erre is sor kerül közvetítő képzésére vonatkozó projekteket támogatnak pénzügyi programjaink és az igazságügyi főigazgatóság hozzájárul ahhoz a bizottsági szakpolitikához, amelynek a, a célja az internetes közvetítés, mediáció tökéletesítése. Ez fogyasztói jogi esetekben lényeges lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, főigazgató asszony. Azt gondolom, hogy a teljes vita és az elmúlt hónapok fejleményei azt mutatják, hogy nagyon jó döntés volt, és ezt támogattuk is, hogy a jövőben eh, két különböző eh, biztos és két különböző főigazgató legyen a felelős, úgyhogy azt gondolom, hogy a belső, eh, tehát a belügyek voltak a fontosabb kérdések sokak számából, és az igazságügyi témák pedig talán kevésbé érdekesek. Azonban itt most két főigazgatóság van, amely foglalkozik a témáinkkal, a brit prioritásokkal. Itt egy átfogó program van tehát, amely jól mutatja, hogy nagyon jól alakulnak a dolgok ezen a területen. Ezek azok a témák, amelyek gyakorlatilag a mindennapi életét érintik a polgároknak talán nem az, ami annyira érdekli a médiákat, de az az, ami az emberek minden nap életét befolyásolja. Éppen ezért nagyon örülök, hogy az új biztos és az új főigazgató munkához kezdett, és nagyon várom az együttműködést velük. Jó, akkor ezt a pontot is lezárhatjuk. Köszönjük szépen a megjelenésüket, és akkor a zárt ülés tárgyát képező kérdésekre térek át. Most kikapcsoljuk a élő közvetítést, és 5 percre szünetet rendelek el emiatt. Köszönöm szépen, 5 perc múlva folytatjuk a munkát.